Merci, madame. Köszönöm, biztos jelölt asszony. A kérdéseket két körben tesszük föl. Először a politikai frakciók képviselői kapnak lehetőséget, utána pedig egy második kérdéskörben a költségvetéshez kapcsolódó kérdések hangoznak el, majd a költségvetés ellenőrzéshez, végül pedig a jogi ügyekhez kapcsolódó kérdések következnek. Az első hozzászóló az első körben uh, José Manuel Fernández kolléga. Köszönöm szépen. Először is Gratulálni szeretnék a biztos jelölt asszonynak, a szóbeli bemutatójához kompetenciáról tanúskodott, jelentős tapasztalatokról, illetve a költségvetési anyagok mélyreható ismeretéről. Kérdésem a következő. Ön beszélt a kifizetésekkel kapcsolatos súlyos problémákról. Hogyan tervez itt fellépni? Milyen kötelezettségeket hajlandó vállalni itt a parlament előtt egyrészt azért, hogy stabilizálja a helyzetet, illetve egy második lépésben, hogy megoldja. Emlékeztetnék arra, hogy 2013-ban <coughs> 23 millió euró nem került kifizetésre, több millió euró halmozódott fel. Itt olyan kötelezettségek, városokról beszélünk, amelyeket a tanács engedélyezett, és ezeket be kell tartani, hiszen egyébként elveszítjük a polgárok bizalmát. Parancsoljon! Köszönöm szépen Fernandez úrnak ezt a kérdést, hiszen ez a téma mindannyiunk előtt ott lebeg. Véleményem a következő. Azt gondolom, hogy meg kell akadályoznunk a lavinát, és a kifizetésekkel, a kint lévő kifizetésekkel foglalkoznunk kell a 2014-es költségvetés kapcsán, illetve a rugalmassági eszköz használatát illetően is, valamint a kontingencia mars használatában. Ezek erre az évre és jövőre vonatkozó javaslatok, és meghatározó a kulcsfontosságúak abban, hogy a helyzetet stabilizálni tudjuk, illetve hogy javítani tudjunk a jelenlegi állapoton. Természetesen ezzel még nem zárul le a feladatunk, és itt következik a következő pont. Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan struktúráljuk a projekteket és a programokat, annak érdekében, hogy ezeket sikeresen meg tudjuk valósítani. A bizottságban minden tárcában elkezdtük a munkát, először az én területem, hiszen mi éreztük ennek hátrányát, a fájdalmat úgymond el, első lépésben a humanitárius segítségnyújtásnál, tehát nagyon fontos a teljesítés struktúrálása. És a harmadik pont itt kapcsolódik. Nagyon fontos a középtávú áttekintés. A jövőbe kell tenni, tekintenünk, és ha megnézzük azokat a kihívásokat, amelyekkel szemben állunk, akkor el kell gondolni arról, hogy gondolkozni arról, hogy hogyan közelítjük meg az európai költségvetés áttekintését, e hogy ennek mi lesz a végeredménye, ezt előre nem látja senki, de majd akkor fog eljönni annak az ideje, amire öntett javaslatot, hogy megvizsgáljuk a mostani kifizetési szintet, illetve ennek áttekintésére sort kerítsünk. Elnök, köszönöm szépen, Gárdia Zabále képviselő. Eh, köszönöm szépen, eh, biztos jelölt asszony. A bevezetőjében beszélt a pénzügyi keretről, beszélt a félidős áttekintésről. Ezek a kifejezések rendkívül fontosak itt a parlamentben, hiszen azért harcoltunk, hogy legyen ilyen felülvizsgálat, áttekintés, és a mandátum során ez kulcsfontosságú számunkra. Nem tudom, hogy gondolkodik-e már azon, hogy a választást követően felülvizsgálat történjen. Juncker úr 300 milliárd eurós beruházási csomagot irányzott elő, ön azok közé fog tartozni, akik ezeket a beruházásokat koordinálják. Hogyan képzeli tehát ennek a kezelését, illetve a jelen költségvetési bizottságot érintő részről hogyan gondolkodik. Köszönöm szépen. A két kérdésre külön válaszolnék, ami az első részt illeti. A bizottság tagjaként, a jelenlegi bizottság tagjaként támogatom a vállalásunkat. Ön is nagyon jól tudja, hogy a tárgyalások során ez rendkívül fontos volt a parlament számára is, hogy nem ne arról legyen szó, hogy egy 7 éves költségvetést kialakítunk, aztán soha nem tekintünk vissza. Ha a szívére teszi az ember a kezét, akkor azt mondhatjuk, hogy egy dinamikus világban hogyan lehet előre megjósolni, hogy 7 év múlva hogyan fog kinézni részletesen a jelenlegi költségvetés. Folyamatosan változik a helyzet, és ez azt jelenti, hogy az elővigyázatosság nevében félidőben felülvizsgálatot kell végezni, meg kell nézni, hogy még a körülmények, a gazdasági körülmények, mennyire sikerült megvalósítani az eszközeinket, mik a szükségletek, mik a prioritások és meg kell nézni, hogy ezáltal hova jutunk. De nagyon fontosnak tartom, hogy komolyan lássunk hozzá ehhez a feladathoz. A kérdés másik része arra vonatkozott, hogy a növekedésért, illetve a munkahely teremtésért felelős biztos tárcájára kérdezett rá. Nos, együtt fogok működni az illetékes biztossal, és az én feladatom az lesz, hogy az európai költségvetést előre vigyem, a beruházásokat növeljük. A bevezetőmben beszéltem az innovatív pénzügyi eszközökről, illetve arról, hogy hogyan lehet ezeket felhasználni a beruházások növekedése érdekében. Ezek pozitív hatása lehetnek a KKV-kra, KKV illetve tőkésíthetik ezeket. Meg kell nézni, hogy itt a tőke teremtési hatás mekkora, azt kell, hogy mondjam, hogy ötszörös, tehát egy euróból öt eurót érhetünk el. Meg kell néznünk, hogy az eddigi tapasztalatok mit mutatnak, és előre kell lépnünk. Ez egy óriási prioritás számomra is, illetve a többi biztos számára is. Köszönöm. I will watch the, the... Uh, Nézést kérek, hogy túléptem az időt, oda fogok figyelni az időre. Étonné, que vous n'ayez pas l'occasion d'y revenir, madame. Lehet, hogy már nem lesz ideje visszatérni erre időhiánya miatt. Körmel képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos jelölt asszony. Szeretném még egyszer felvetni az imént felvetett két kérdést, és ezekhez kapcsolni a saját mondandómat. Az előttem szóló hozzászóló elmondta, aggódik, hogy a Juncker által említett 300 milliárdos beruházási program esetleg nem valósul meg időben. Engem inkább az aggaszt, hogy gyorsan megvalósul majd ez a program, és oly módon történik mindez, hogy nem teremtődik olyan hozzáadott érték, amely hosszú távon az európai polgárokat szolgálná. Mondom ezt annak tükrében, hogy már most is olyan kifizetési kötelezettségeket vállaltunk, amelyek 222 milliárd euróra rúgnak, miközben 134 milliárdos a kifizetése költségvetése. Tartok tőle, hogy az Európai Unió ö, jogilag is bajba kerülhet, hiszen nem halmozhat fel adósságot. Érdekelne, hogy hogyan akarja ezt hogy akar itt egyensúlyt teremteni, hogyan kívánja létrehozni ezt a fából vaskarikát. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdését, és természetesen úgy látom, hogy ami mindenkit, ami mindenkiben jelen van itt a teremben, az a, az európai polgárok adófizetők pénzének megfelelő felhasználásának biztosítása. Ami az új MFF-et illeti, most talán egy kicsit kisebb borítékot biztosítanánk. Tudják, hogy mind a kifizetések, mind a kötelezettségvállalások területén csökkenés tapasztalható. Mégis ez a költségvetés olyan költségvetés, amely nagy mértékben javíthatja a helyzetet sok tagállamban. A kérdés az, hogyan hasznosítjuk a forrásokat. Ez pedig attól függ, hogy milyen módon tudunk együttműködni a tagállamokkal. Tudjuk, hogy a pénz 80%-át maguk a tagállamok költik el, a, fontosak a kontrollmechanizmusok is, de még ennél is fontosabb, hogy hogyan rendeljük hozzá folyamatosan a prioritásokat az Európai Uniós forrásokhoz. Nem egyszerű feladat, de olyan feladat ez, amelyet én mindenképpen szeretnék a legjobb tudásom szerint elvégezni. Ami a 300 milliárdos beruházási csomagot illeti, miért beszélünk erről? Azért, mert Európában jelen pillanatban az a helyzet, hogy rengeteg pénz kering a pénzügyi rendszerben, illetőleg a bankokban hever a pénz, és ennek nem láthatják így hasznát a vállalkozások és az üzleti élet. Valamilyen módon fel kell ráznunk a vállalkozásokat, főként a KKV-kat, hogy még aktívabbak legyenek. A 300 milliárdot közberuházásokra is fordítanánk természetesen, de csak olyan pro- projektekre, amelyek a reálgazdaságot felélénkítik a polgárok érdekében. Vegyük példának a digitális piacot. Hatalmas lehetőségek rejlenek benne, és nem hasznosítjuk ezeket, és ezeket már pedig hasznosítani kell. Gérard Depré. Erre minden bizonyal még visszatérünk. Gerard Döpré. La commissaire, puisque ma connaissance... Biztos asszony, illetve ön még mindig biztos, tehát így is szólítanám meg. Köszönteni szeretném frakcióm nevében, és az ön hírneven nagyon jó. A jelenlegi mandátumbeli tevékenységét illetően is, ami a kifizetéseket illeti, elnézést, hogy mi mindig visszatérünk erre a témára. A missziós levélben a következő áll. Kifizetéseket illetően ez prioritás lesz. De ki mondja meg azt, hogy ez prioritása vagy sem? Hogyha visszatérhetnénk még egy további pontra is, a 2014-es pótköltségvetés, a 2015-es költségvetés, Eh, Dominik biztos azt mondta, hogy ezzel a degradáció súlyosbodását akarjuk kikerülni. Tehát a degradáció ezzel azt jelenti, hogy ez folyamatos marad. Tehát vagy középtávon történik az áttekintés, vagy 2019-ben, de azt gondolom biztos jelent az, hogy nem lesz időnk erre, hiszen sürgetően stratégiai tervet kell kialakítani, ön számíthat a parlamentre, nagyon fontos feldolgozni a kifizetési előirányzatoknál támadt alacsony szintet. Ezzel ugyanis hiány keletkezett. Köszönöm. Not in my sleep, no. Um, this is how it was. Nem, nem alszom még. Nos, Először is a lényeg. A következő hónapok során mindenképpen alkalmaznunk kell a rugalmasságot annak érdekében, hogy a kifizetéseket stabilizáljuk és teret biztosítsunk arra, ami létfontosságú. A költségvetésünket produktívabban kell tudnunk felhasználni, halogatások, késlekedések nélkül. A 300 milliárdra vonatkozó ígéret ide tartozik. Három hónapunk van arra, hogy önökhöz jöjjünk, illetve a tanácshoz, és, és elmondjuk, hogy milyen beruházási környezetet kívánunk létrehozni a jelenlegi ö, kényszerítő keretek között. Hogy ez mikor történik, akkor, amikor nagyobb stratégiai kérdésekről beszélünk, igen, ott ebből az egyik a saját erőforrások kérdése, ez egy nagyon komoly stratégiai kérdés, amelyel foglalkoznunk kell. Természetesen a jelenlegi költség megosztás eléggé meg van határozva, hiszen megállapodtunk, hogy a különböző területeken mi a teendő. Ez azt jelenti, hogy a játéktér bizony eléggé korlátozott, de hogyha a pozitív oldalt tekintjük, akkor a versenyképességre több forrás jut, illetve ugyanígy több forrás jut a horizontális kérdésekre, ami pedig a bajok elkerülését illeti, nos vissza fogok térni önökhöz ebben a témában, és ismét hangsúlyozni fogom újra és újra, Együtt, kölcsönösen, interaktív módon előre kell vinnünk Európát. Köszönöm, mondja az elnök. Liadni Rieda következik. Our people are still suffering under the harsh budgets of austerity. Köszönöm szépen. A polgáraink még mindig a megszorításokat, megszorítások hatását szenvedik. Írországban a partmenti közösségek nagyon nagy problémákkal küzdködnek. Eddig sokan a halászatból éltek, most pedig a hagyományos halászközösségek egyre nehezebben tudnak megélni. 2015-ben várhatóan még nagyobb megszorítások várhatók. Ön bolgár, és tudja, hogy mennyire fontosak az EU-s alapok egyes tagállamok számára. Emellett Írországból egyre többen vándorolnak ki, sok más tagállam is ilyesmit tapasztal, és mindenek előtt a jól képzett emberek hagyják el az országokat, az országunkat hogyan tudja, tudja majd rábírni a tagállamokat, hogy olyasmivel ruházzanak be, ami javíthatja az emberek életét, és milyen konkrét javaslatokat szeretne majd előterjeszteni arra, hogy orvosolja a tagállamok között drámaian növekvő különbségeket. Milyen eszközöket kíván bevetni a e célból? Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy két nagyon fontos dolgot említett. Az egyik, az a tény, hogy a világháború utáni időszakban most tapasztaljuk első ízben azt, hogy néhány tagállamban nő a szegénység a helyet, hogy csökkenne. Természetesen fontos, hogy ezt a tendenciát visszafordítsuk. Ez az oka annak, hogy az Európai Uniós költségvetésben sok olyan forrás szerepel, amely orvosolni kívánja ezt a helyzetet, munkahelyteremtésre szálljuk ezeket a pénzeket, és a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportok megsegítésére. A második dolog, amely szerintem nagyon fontos, és amelyet említett, a demográfiai kérdés. Európa előregedőben van, és ennek tetejébe sok kompetens, intelligens, okos fiatal külföldön keres munkát. Az egyik eh, képviselővel beszélgettem az imént, aki azt mesélte, hogy a fia épp Kaliforniában dolgozik, és azon tűnődik, hogy vajon tud-e majd munkát találni Európában, ha vissza szeretne térni hazájába. Javítanunk kell a versenyképességünket, főként az új felemelkedőben lévő ágazatokban. Nagyon nehezen tudjuk csak majd leküzdeni a szegénységet hogyha nem sikerül a másik oldalon a jó képességűeket, intelligens fiatalokat hazacsábítani. Meg kell szüntetnünk a növekedés útjában álló akadályokat. Én is olyan országból érkezem egyébként, amely még mindig egy kicsit hátul kullog, remélhetőleg ez nem lesz mindig így. A költségvetésen belül a kohéziós programok azok, amelyek segíthetik ezeket az országokat, de sajnos elfogyott az időm, úgyhogy majd még négy szem közt elmesélem, hogy mi a válaszom levő része. Köszönöm szépen, Mónika Vánán. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Ön beszélt az EU-s költségvetés hatásairól, a polgárok közvetlen életére, illetve az esélyegyenlőségi politika fontosságáról. A zöld frakció nevében csak egyet tudok érteni önnel. A gender dimenzióra vonatkozik a kérdésem a költségvetésen belül. Létezik 2012-ből egy tanulmány a több éves pénzügyi keretről, gender szempontból, és uh, riasztó a végeredmény. A gender budgeting mellett a bizottság részéről, az Európai Parlament részéről is számos vállalás hangzott el, e, mégsem látszik úgy, mint, mintha biztosítva lenne az, hogy ez a gender szempont érvényesül a költségvetés minden szintjén, illetve minden intézkedésben. Ön hogyan tervezi biztosítani konkrét lépésekkel azt, hogy a gender budgetinget tehát a költségvetés hatását nőkre és férfiakra lebontva figyelembe véve a 2017-es költségvetés felállításánál majd. Köszönöm. Um, thank you for this question. Köszönöm a kérdést. Természetesen egyik társadalom sem lehet sikeres, ha nem veszi figyelembe az összes szempontot, a nőket, a férfiakat, tehát nem a feminizmusról szól a gender budgeting, hanem arról, hogy a legjobb eredményeket eh, tudjuk kihozni a befektetésekből. Jelenlegi pozíciómban és én nagyon örülök annak, hogy a humanitárius segítségnyújtás biztosa is vagyok, ez óriási megtiszteltetés. Jelenlegi portfóliómban nagyon nagy erőfeszítést tettünk a gender mainstreaming érdekében. Hát különböző markereket tettünk bele az intézkedésekben, nem mindenütt lehetséges ez, de mi mindent megtettünk. Hogyha megerősítenek, akkor már most is vannak olyan programok KKV-kre nézve, vállalkozásokra nézve, amelyek érintik a témát, tehát mi szeretnénk több olyan programot elindítani, amelyek amúgy nem olyan könnyűek, illetve meg szeretnénk nézni ezt, hogy a gender márkereket hogyan tudjuk elhelyezni a nehezebb programokban is. Az, hogy ez sikerül-e majd, vagy nem, ez a tagországoktól is függ. 80% az alapjainknak megosztott menedzsmentben kerül felhasználása, ez pozitív hát úgymond a lovat el lehet vinni az itatóhoz, de nem lehet rákényszeríteni arra, hogy igyon. Tehát, hogyha a márkerek ott vannak, de ezt nem valósítják meg a tagországok, akkor ez nem elég. Tehát azt gondolom a költségvetésben a gender budgeting megfelelő jelzést küld. De nagyon sok múlik azon, hogy hogyan értelmezzük közösen ezt a kérdést, hiszen nem arról van szó, hogy a nők hangjukat hangoztatván mondják azt, hogy nagyon fontos az esélyegyenlőség, hanem ez fontos az emberek életminősége és a gazdaság minősége szempontjából is. Köszönöm. Marco Zani. Grazie, Presidente. Marco Zani, köszönöm szépen, elnök úr. Georgieva asszony Három kérdéssel fordulok önhöz, amely három kihívást mutat. Az első a kifizetések. Erre térnék vissza ismét. Elmondta, hogy itt milyen lépéseket kíván foganatosítani annak érdekében, hogy a hátralékokat csökkentse és stabilizálja ezt a problémát. Milyen strukturális megoldásokon gondolkodik hogy ez a, ezek a problémák ne térjenek vissza a jövőben. Azt láttuk a múltban, hogy a nem kifizetett számlák mennyisége csak nőtt évről évre. Esetleg valahogy vissza kéne térni a kifizetési előirányzatok és a kötelezettségvárások közötti eh, hiátusra. Aztán, ami az administratív költségeket illeti, ennek egy része elfogadhatatlan, különösen a válság idején, és a munkanélküliség ö, nagyszabású problémájának idején. És végül, hogyan kíván véget vetni a parlament hármas székhelyének, amely nagyon sok pénz elpocsékolását jelenti válasz. Nos, ami a kifizetéseket illeti, illetve hogy ez hogyan kapcsolódik a, kö, a kötelezettségvállásokhoz, nos, először is hadd mondjam el, hogy a kötelezettségvállások nem véletlenül születnek. Nem szabad ezekkel játszani, csak azért, mert nincs kellő mértékű kifizetés. A költségvetés során nem a kifizetésekre építünk, hanem a kötelezettségvállalások alapján határozzuk meg a kifizetéseket. Az MFF kapcsán azt mondhatom, hogy egy ilyen nehéz tárgyalás sorozat végén meg kell néznünk, hogy hogyan lehet lehető legjobban megvalósítani azt a keretet, ami a kezünkben van, amire lehetőségünk van. Ami a jövőbeli kifizetéseket illeti, Egy széleskörű munkát kezdtünk. A tervezés, illetve a projektek megvalósítása terén. Ezért a számlák kifizetése reményeim szerint kicsit zöggenőmentesebben történik. Nagyon fontosnak tartom ezt, hogyha a jövőben a kifizetések szűk határidejét be akarjuk tartani. Rengeteget beszélünk erről a témáról, még gondolom vissza is térünk hozzá. Ami az administratív kérdéseket illeti, a Világbankban dolgoztam, nagyon jó intézmény, jó, jó kiváló minőségű emberekkel dolgozunk, a bizottságban is. Az biztos, hogy mód van még arra, hogy jobban dolgozzunk, rugalmasabban szervezzük a munkánkat, és azt hiszem, hogy a bizottság új struktúrája pontosan ebbe az irányba mutat. Ennek az lesz az eredménye, hogy megtakarításokat érhetünk el, ami pedig a harmadik kérdést illeti. Á, ah, sajnálom, elfogyott az időm. Eleterios Sinadinos. Eleftherios Színedinos következik. És que quelqu'un de... Nem tudom, hogy a függetlenek közül kére valaki szót, a... ha nem, akkor áttérünk a Költségvetési Bizottság kérdéseire. Első hozzászóló Ellen Lamassur. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, látjuk, hogy a költségvetés milyen nehézségekkel küzd. Attól félünk, hogy a prioritásokat nem tudja majd finanszírozni a bizottság azért, mert ami hitelek rendelkezésre állnak, az azt a múlt problémáira kell majd fordítani nézzük, a szerződéssel ellentétben a nemzeti tagállamok hozzájárulásából áll össze a költségvetésünk. Ez azt jelenti, hogy egy magas szintű munkacsoport jött létre, jött létre Monti úr vezetésével, ön is részt fog ebbe venni. Hogyan látja a szerepét biztosként ebben a magas szintű munkacsoportban, illetve a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatakor mi, hogyan látja a feladatát? Válasz. Köszönöm szépen, Lamászúr úr a kérdést, illetve köszönöm szépen a munkáját a Költségvetési Bizottság elnökeként. Igen, nagyon rövidek a kifizetési határidők, ugyanazzal a problémával küzdünk különböző területeken. Nagyon remélem, hogy a magas szintű munkacsoportban kemény munkával, hiteles javaslatokkal rukkolhatunk elő, hiszen azt tapasztaljuk, hogy ami eddig történt, az nem egészséges, a bevételi struktúránkban, a költségvetésünkben a valós saját erőforrások mértéke csökkent, a tagállamok hozzájárulása pedig növekedett, pedig minden országban szűk a költségvetési keret, ez pedig azt jelenti, hogy nagyon feszültek a tárgyalások, és a kohézió barátait szembe állítja ez a mezőgazdaság barátaival, a nettó befizetőket, azokkal, akik nettó forrásokat kapnak. Ez egyáltalán nem egészséges az egység szempontjából. Tehát nem csak arról van szó, hogy honnan jönnek a források, nem csak erről a mechanizmusról, hanem fontos az, hogy ez a költségvetés hatással van a működésünkre. Nagyon remélem tehát, hogy olyan javaslatok születnek majd, amelyek politikailag életképesek, és amelyek legalábbis oda vezetnek, hogy irányt változtathatunk. Tudjuk, hogy a bizottság mit javasolt, nem hiszem, hogy csak a bizottság véleményére kellene korlátozódnunk. Én aktívan részt fogok majd venni ebben a munkában. Az alelnök is, az alelnökök közül is többen, Remélem, hogy a versenyképességért és munkahelyteremtésért felelős alelnök is részt vesz majd ebben a munkacsoportban, és remélem, hogy politikailag életképes megoldás születik. Isabel Toma. Köszönöm szépen, Isabel Toma. A szocialisták számára a 300 milliárd beruházási csomag prioritás. Szeptember 25-én tette le a javaslatot a tanács az Európai Stabilitási Mechanizmus alkalmazására is javaslatot tett a fenntartható fejlődés növekedés érdekében. Összesen 20-40 milliárdot kaphat az Európai Beruházási Bank. Ön mit gondol erről a javaslatról, illetve megvalósításáról? Demokratikus ellenőrzést hogyan szeretné biztosítani ezen alapok kapcsán? Beszélt a projektkötvényekről és csatlakozom Garán Fárm volt kollégámhoz, hogyan lehet a magánbefektetőket eh, arra ösztönözni, hogy nagy infrastruktúrális beruházási projekteket támogassanak. Ez nehéz hiszen nagyon fontos, hogy ezeknek a beruházásoknak a kockázatait ne az adófizetők vállalják egyedül, a másik oldalon pedig eh, siker esetében a befektetők profitáljanak ebből egyedül. Ami pedig az MFF feltekintését illeti, itt nagyon fontos a pénzügyi eh, mechanizmus eh, megfelelő alkalmazása azért, hogy eh, ne lehessen pusztán szimpla beruházási bank, az Európai Központi Bank. Válasz, köszönöm szépen, nagyon jó kérdések hangzottak el. Azt gondolom, hogy a 300 milliárdról még ne bontakoztassunk kivitát, hiszen ez korai volna. Erre van egy alelnök, és az új struktúra működtetése akkor lehet sikeres, hogyha egymás mandátumát tiszteletben tartjuk. Tehát ő is eljön majd ide, és három hónap múlva nyilván egyeztetni fogunk egymással, hiszen csapatmunkát végzünk. Második megjegyzésem, az innovatív eszközök, az ellenőrzések, illetve ezen eszközök ellenőrzése. Én teljes mértékben egyetértek önnel abban, hogy az adófizetők pénzének nagyon buta felhasználása volna az, hogyha a kockázatokat kizárólag nekik kéne vállalniuk, és az előnyök, a profit kizárólag magán kezekben maradna. Mi nem erre teszünk most javaslatot, mi most azt javasoljuk, hogy vizsgáljuk meg azokat az akadályokat, amelyek akadályozzák a beruházásokat, azért, hogy ezek a beruházások elindulhassanak, és természetesen a megfelelően ellenőrzési rendszer kilakítása is fontos az ilyen típusú beruházásoknál. Én dolgoztam a Világbanknak, mégpedig 17 éven keresztül, és elmondhatom tapasztalataim alapján, hogy az ellenőrzési mechanizmusok ugyanolyan erősek lehetnek az ilyen típusú beruházásoknál is, mint a hiteleknél, vagy akár még szigorúbbak is. Hát nagyon fontos azokkal a szervezetekkel együtt működnünk, amelyeknek megvan a know-how-ja arra vonatkozóan, hogy az állami pénzek felhasználását hogyan lehet a lehető legnagyobb rugalmasság figyelembevétele mellett ellenőrizni. Azt gondolom, hogy az ellenőrzési rendszerek kérdése az innovatív eh, finanszírozási eszközöknél nagyon-nagyon fontos. És hogyha abban a megtiszteltetésben lesz részem, hogy megerősítenek, akkor eh, van egy személyes értelmezésem is arról, hogy mi az, ami megtehető, illetve garantálni szeretném azt, hogy ne nyissuk meg Pandora szelencéjét ebben a témában. Nagyon nagy hiba volna, ezt nem figyelembe venni, hiszen szükség van arra, hogy több kreativitást, több innovációt olcsunk bele ebbe a folyamatba, és több növekedési potenciált is. Merci, madame. de déclencher le chronomètre. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy tiszteletben tartotta az időt. Bernd Kölmel. Frau Kommissarin. Biztos asszony, ön írásos válaszaiban, amelyeket elküldött nekünk a kérdéseinkre reagálva, és amely válaszok egyébként szerintem kiválóak, azt is leírta, hogy az Európai Unió intézményei hitelességi problémával küzdködnek. Az EU szervezetei nem örvendenek túl nagy tiszteletnek a polgárok szemében. Hogyan lehetne javítani ezen? Egy lépés lehetne ebbe az irányba, hogy megnöveljük az átláthatóságot. A polgárok számára érthetővé kell tenni, hogy az EU-s intézmények miért működnek, mit tesznek és miért kerülnek annyi pénzbe. Egy konkrét kérdésem ehhez kapcsolódóan 1990-ben az EU-nak három ügynöksége volt, 2004 óta azonban megduplázódott a számuk, Időközben már körülbelül 40 ügynökségünk van. A kérdésem az, hogy ezekre mind szükség van? Néhányuk Brüsszelben működik, itt van a székhelyük. Szükség van-e ekkora intézményekre? Sikra szállna -e azért, hogy értékeljük ezen ügynökségek működésének hozzáadott értékét. Köszönöm. I thank you very much and... Uh, nagyon szépen köszönöm a kérdést. Az átláthatóság kérdésében teljesen egyetértünk. Két okból kifolyólag. Egyrészt azért, mert az átláthatóság a legjobb módja annak, hogy a pénzzel való visszaélést megakadályozzuk. Még egy nagyon korrupt környezetben is, ha van átláthatóság, akkor ott eredményre tudunk jutni. Korábban olyan helyeken dolgoztam, mint Indonézia vagy Oroszország, és hogyha megteremtjük az átláthatóságot, világosra tesszük, hogy mit mire költünk, akkor maguk a közösségek hozzák létre gyakorlatilag a kontrollmechanizmust, és így lehetővé teszik az eredmények elérését. Mi az Európai Unióban nagyon átláthatóak vagyunk, de fontos, hogy felhasználó módon legyünk átláthatóak. Sokszor nyilvánosságra kerül valami a munkánkról, az ember keresi az információkat, de az a benyomása, hogy nem létezik a szükséges információ. Ott van valahol. Az én munkám része lenne az, hogy az átláthatóságot a kontrollmechanizmusaink szolgálatába állítsuk ami az ügynökségeket illeti. Minden ügynökséget valamilyen okból hoztunk létre, hogy például egy konkrét problémát kezeljünk ezen ügynökségek által. Egy részük a, az egészségünket szolgálja, azt védelmezi. Más ügynökségek megpróbálnak innovációs, tudományos környezetet teremteni. Be kell vallanom, több ismeretre van szükségem ezen ügynökségekről, mielőtt válaszolni tudnék az önkérdésére és javaslatokkal tudnék előállni. De generikus válaszként azt mondhatom, hogyha valaki hatékonyságot szeretne, tényleg el akarja érni a hatékonyságot, akkor nem lehet szó tabukról, szentehenekről. Kedja Kelasz. Kaja Kelasz. C'est Madame Amélie Jatenmaki qui la remplace. Okay, merci. Jatenmaki asszony helyettesíti Kallas képviselőt. Arvoisa komissári. Köszönöm szépen, finnül fogom feltenni a kérdésemet. Tisztelt biztos jelölt asszony, az előző mandátum során nagyon jól végeztem munkáját, nagyon kompetens módon. A jövő beli mandátuma eltérő lesz, eltér az előzőtől, és arra szeretnék rákérdezni, hogy miért ön szerint, miért ön a legjobb jelölt erre a tárcára, tehát a költségvetési tárcára, miért kell ezt önnek megkapnia? Válasz. Azt gondolnám, hogy Juncker úrnak kellene erre a kérdésre választ adnia, Nos, valóban egy hatalmas felelősséget jelent ez, és be kell, hogy valljam, hogy az első reakcióm, amikor megtudtam ezt az ajánlatot, égnek állt a hajam, tehát jó, hogy rövid hajam van, de hogyha kicsit komolyra fordítom a szót, akkor azt mondhatom, hogy átgondolván arra jutottam, hogy Juncker, úr megfelel, Juncker úrnak megvolt az oka arra, hogy engem választott, kettő ilyen ok is volt. Először is karrierem során a finanszírozás területén nagyon fontos feladatokat töltöttem be, például a Világbankban, ahol az egész Világbank csoportot felügyeltem. Ez azt jelenti, hogy E, a világbanki intézmények egész csoportját felügyeltem, és felelősségteljesen végeztem a munkámat. Jó teljesítménye. A második ok a következő. Véleményem szerint bebizonyítottam, hogy független vagyok, senkitől nem fogadok el utasításokat, csak az európai állampolgárok érdekeit tartom szem előtt, és, szá- és szerintem ez egy nagyon fontos követelmény ehhez a munkához. Emellett keményen dolgozom, és ez sem utolsó szempont. Madame Liad Nirjada. Liad Nirjada. Billions and billions több milliárd euróról beszélünk a költségvetés kapcsán, és azt gondolom, hogy ez legalább egy milliárd kilométerre van azoktól, akik szegénység miatt szenvednek, éheznek, Írország lakosságának egy része szegénységben él. És a források, illetve az ifjúsági garancia nem um, tudják megoldani a tényleges beruházás kérdéseit a fenntartható fejlődés érdekében. Uh, a hatékonyságon kell javítani, illetve az EU költségvetés hozzáadott értékén. Az innovatív pénzügyi e, eszköz mellett konkrét fenntartható megoldásokra van szükségünk. A spekulatív eszközök használata vezetett a válsághoz, és szociális szempontból előre haladott Európára van szükségünk. Ha visszatekintünk a történelemben, akkor meg szeretném kérdezni önt, hogy azt gondolja, hogy a spekulatív eszközök használata jelenteni a megoldást? Válasz. Ha megnézzük a jelenünket, illetve kilátásainkat a jövőre nézve, akkor azt gondolom, hogy az embereket úgy szolgáljuk legjobban, hogyha több lehetőséget teremtünk számukra itt Európában. Ehhez pedig a vállalkozások potenciáljainak kiaknázása, különösen ami a fiatal vállalkozásokat illeti jelenleg, nem kapnak elég lendületet a beruházások Európában. Nem látunk Európában elegendő növekedést. Nekünk felelősségünk van, és szerepet kell játszanunk ezekben a témákban is. Emlékezzünk csak arra, hogy az immunatív pénzügyi eszközök, az EU költségvetésének csekély részét teszik ki. 9 milliárdról beszéltem, ezt meg háromszoroztuk, de alacsony szintről indultunk ki. Ami a korábbi kérdést illeti, arra is válaszolnám ugyanezt. Én aggódom amiatt, hogy nagyon óvatosak vagyunk abban, hogy a tapasztalatokat értékeljük, mielőtt tovább lépnénk. Mielőtt elég bátorságunk van a tovább lépéshez. Ami a kísérleti projekteket illeti, ezeknek pont ez a célja. Meg kell látni azt, hogy hogyan működnek. Ha működnek, akkor többet indítunk. Az egyik eh, legnagyobb aggályom az az, hogy az értékelések elvégzése előtt vagyunk már túlságosan lelkesek. És remélem, hogy ez nem így lesz ebben az esetben. Többet kell tennünk az olyan emberek számára, akiket súlyosan sértett a válság sújtott a válság. Az ifjúsági garancia nagyon jó eszköz, 9 milliárd euró áll rendelkezésre, és remélem, hogy ez bővítésre kerül, és ha biztos megragadja ennek lehetőségét. Elnök, köszönöm, Indrek Tarand. Madame Georgieva, let me first of all congratulate. Köszönöm szépen, Georgia asszony. Szeretnék először is gratulálni a bolgár nemzetnek, amely sok más tagállamtól eltérően úgy döntött, hogy egy független személyt jelöl, aki nek igazi szakértelme van, és ismeri az igazi problémákat, beleértve, beleért a környezetvédelmi problémákat is. Éppen ezért még a meghallgatása előtt is már a zöld kollégáim és én támogattuk az önjelöltségét. A globális felmelegedés egy olyan probléma, amelyet mielőbb kezelni kell. Az MFF 20%-a kapcsolódik a környezetvédelemhez, illetve az éghajlatvédelemhez, de ez messze nem elegendő. Ön, a lelnök jelölt asszony, hogyan kívánja a környezetvédelmi hátterét kamatoztatni a következő Európai Bizottságban, annak érdekében, hogy a költségvetés még nagyobb arányban hozzájáruljon a, környezet, a környezetvédelem hez, és mi lenne a javaslata arra, hogy az EU-s költségvetés még zöldebbé váljon bele, értve a közös agrárpolitikát is, és hogyan kívánja a költségvetés éghajlathoz kapcsolódó részét növelni. Ugyanis a politika ereje nem csak a szándékban ö, rejlik, hanem mindenek előtt a rendelkezésre álló költségvetési forrásokban. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy a költségvetés által elérhető célkitűzéseket felsorolta. Az egyik ilyen célkitűzés az, hogy harcoljunk az éghajlatváltozás ellen. Meggyőződésem, mind a szakértelmemből adódóan, mint az eddigi biztosi pozíciómból adódóan az, hogy az éghajlatváltozás realitás már most folyamatban van, és az éghajlatváltozás elleni küzdelem talán a legnagyobb küzdelem, amely vár ránk az elkövetkezendő években. A bizottság 20%-os kötelezettséget tett, most, ahogyan tudják, 12,5%-nál tartunk. Az én célom az, hogy elérjük a 20%-ot, sőt örülnék, hogyha meghaladnak a 20%-ot, ami a költségvetésben az éghajlatvédelemre fordított részarányt illeti. Az agrárpolitikában egy kicsit lelassultak a dolgok, csak 2016-ban releváns projektek vannak folyamatban, de a közös agrárpolitikában már most van egy elmozdulás a greening felé, a zöldítés felé és a széndiokszid kibocsátás csökkentése felé is. Amikor készültem a meghallgatásomra, egy ilyen halom dokumentumot olvastam el, és itt-ott nagyon érdekes információkra bugantam, 138 ezer biogazdálkodó kap támogatást a kapból. Ez azt jelenti, hogy egészségesebb élelmiszerekhez férünk hozzá, de a zöld közösségeket is segíti. Ami a megközelítést illeti, természetesen szorosan nyomon kell követnünk, mi történik a költségvetésben. Ez a belső rész. Azonban EU-n kívül pedig az EU-n kívül nyomon kell követnünk, hogy mi történik a fejlesztési pénzekkel. Jonathan Arnott. You told us that you are happy to... Azt mondta, hogy amikor rákérdeztünk a székhelyekre, akkor ön is véleményt formált, Angliában, ugyanúgy, mint Olaszországban, maga az a gondolat, hogy ide-oda utazik a parlament Brüsszelből Strasbourgba, ami több száz millióba kerül évente, szimbolizálja azt, hogy mennyire nem értékes a pénz az európai költségvetésben. Szeretnék hinni abban, hogy szeretné, hogyha a beruházások megtérülnének tehát támogatni fogja-e az egy egységes székhelyet, illetve megpróbál olyan kritériumokat állítani a projektek számára, amelyek egyértelműen mutatják, hogy azok sikeresek, vagy sem. Illetve támogatja-e azt, hogy visszavonja, vagy meggátolja, hogy tovább növekedjen ennek az administratív az administratív teher. That's the British Army. Um, Említette, hogy több EU-s tisztviselő van, mint katona a brit hadseregben, hát akkor aggódom a brit hadseregért, ha ez így van. Az első kérdésére reagálva, teljesen mondom ezt, ön is tudja, hogy ez a kérdés a szerződésmódosításhoz kapcsolódik. Szerződésmódosításra lenne ehhez szükség, hogy itt változás történjen. Néhány kollégám a humanitári segítségnyújtás területén azt mondja, hogy ha valamit el lehet végezni, én meg tudom csinálni, de ebben az esetben tényleg szerződésmódosításra módosításra lenne szükség. Tehát a szerződést aláíró feleknek lenne módjukban változtatni ezen. Ami a költséghatékonyság biztosítását illeti, pont erről szól a teljesítmény alapú költségvetés irányítás az új többéves pénzügyi kerettel pont ebbe az irányba haladunk. Nagyon fontos lenne, hogy a parlament is elősegítse ezt a folyamatot. Nem egyszerű ez a feladat, hiszen a teljesítmény alapú költségvetés irányításban nem azt határozzuk meg, hogy mennyi pénzt költünk mire, hanem azt tartjuk szem előtt, hogy a ráfordított összeggel mit érünk el. A nagy probléma ami ilyenkor felmerül, az az, hogy ilyenkor hajlamosak vagyunk azt mérni, amit könnyű mérni, ahelyett, hogy azt mérnénk, ami a legfontosabb. A teljesítményre való összpontosítás így tehát egy nem kívánatos negatív eredményhez vezethet. Nagyon bölcsen, nagyon óvatosan kell eljárnunk, körültekintően, de mindenképpen eleget kell tenni annak a követelésnek, amelyet ön is megfogalmazott, és amely várhatóan másoktól is érkezik majd, nevezetesen, hogy az eredményekre összpontosítsunk. És én minden erőmmel azon leszek, hogy ebbe az irányba haladjunk és elérjük ezt a célt. Köszönjük Esteban González Pons. Biztos jelölt asszony, az európai polgárok egyre többet eh, kérdőjelezik meg az európai projekt hatékonyságait, illetve egyre inkább rákérdeznek az európai projekt sikerességére. Szkepszizmus érzékelhető, gazdasági válság is sújtja az embereket, az orosz vétó a gazdákra jelentős hatása volt a halászok számára azt gondolom, hogy a költségvetésekből egyre inkább hiányzik az ambíció. Az európai állam és kormányfők úgy tűnik, hogy egyre inkább azt gondolják, hogy a költségvetés egyre alacsonyabb. Ön meg szeretné győzni a tanács tagjait arról, hogy egy minimális költségvetés növelésnek igenis pozitív hatása lenne az európai polgárokra. Tehát ön mit gondol arról, hogy kevesebb forrásból egyszerűen nem lehet több Európát teremteni? Egyetérte ezzel. Elnök, sajnálatos az, hogy az MFF-fel kapcsolatos tárgyalások nál a bizottsági kis MFF mellett döntöttek. Most ez az MFF áll rendelkezésre. Azt gondolom, hogy a legfontosabb mindaz meg, mindannak megvalósítása, amivel már rendelkezünk, illetve hogy lássuk ennek értékeit. Ez pedig átvezet egy nagyon fontos pontra. Mindenki, aki szereti Európát, aggódik emiatt. Nagyon sokan veszítik el hitüket, Európába vetett hitüket, és ennek pedig alapja van, beszélhetünk ennek okairól, arról, hogy ki okolható, ki a felelős mindezért, én csak a bizottság felelősségére térnék ki ebben az összefüggésben. Néhány nappal ezelőtt meglátogattam az egyik képviselőt, és megkérdeztem tőle azt, hogy tudja-e, hogy az a város, ahol én születtem, az én fővárosomban van metró az Európai Unió köszönhetően, és ez lehetővé teszi az emberek számára, hogy munkába utazhassanak, ez lehetőség a felvirágzáshoz, ez az Európai Uniónak köszönhető, de azt gondolom, hogy ezeket a történeteket nem hangsúlyozzuk ki eléggé a polgárok felé, nem meséljük el ezeket a történeteket. Ez elszomorít. Jelenlegi munkájám, munkámban, amikor elkezdtem a feladatomat, kitűnő munkatársaim voltak, és nem értették azt, hogy én miért ragaszkodok annyira a láthatósághoz, miért ragaszkodom ahhoz annyira, hogy kifelé is mutassuk meg azt, hogy mit teszünk. Azt gondolom, hogy erről is szó van, hiszen ha az emberek nem tudják azt, hogy mit végzünk, mit teszünk, akkor miért is támogatnának bennünket? Hát a munkámnak ez is az egyik vetületek. Köszönöm. Derek Wong. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr. Általában az EU-s alapok felhasználására összpontosítunk, arra, hogy megfelelően kerülnek a pénzek elköltése vagy csalás formájában. Írásbeli válaszaiban elmondta azt, hogy a jobb teljesítményre is összpontosítani kell, illetve a jövőben azt is meg kell vizsgálni, hogy elérik-e céljukat az EU-s projektek és programok, van-e gazdasági hatásuk a növekedés munkahelyteremtés kapcsán. Az nagyon fontos a hagyományos EU alapok esetében, de a 300 milliárdos beruházási csomagra vonatkozóan is. Első kérdésem a következő. Ön hogyan szeretné biztosítani azt, hogy ellenőrizzük is az európai alapok felhasználását, illetve hogy hatékonyságokat megvizsgáljuk, azt, hogy mennyire járulnak hozzá ezek a programok az európai célokhoz. Második kérdésem a kifizetések alacsony szintjére vonatkozik miért nem találunk akkor megoldást? Hiányzik-e a politikai döntés a tanácsban? Hiszen itt már nem a pénzügyekről van szó, hanem egy politikai döntésről a tanácsban. Ön hogyan tervezi meggyőzni a tanácsot arról, hogy gondolkodjon máshogy a kifizetésekről, azért, hogy ezt a problémát végre valahára megoldjuk? So it is true that, um, this... Köszönöm szépen, valóban igaz, hogy az egyensúly az okosabb gazdálkodás és az eredmények, valamint a kontrollmechanizmusok között mindig nehezen teremthető meg. Mindig van itt egyfajta feszültsége három elem között. Hiszek abban, hogy az ellenőrzésekre szükség van, hiszen máskülönben miért is bíznának meg bennünk az adófizető polgárok. De azt hiszem, a kontrollmechanizmusokat a leginkább úgy tudjuk működtetni, hogyha intelligens rendszert építünk, ahol eh, van egyfajta ösztönzés arra, hogy az ellenőrzeket végrehajtsuk, és ahol a munkatársak, a résztvevő munkatársak képzettek, megfelelő szakértelemmel rendelkeznek. Így tudjuk a megfelelő kontrollmechanizmust eh, megteremteni, amelyre szükség van, hiszen ha valami nagy probléma adódik a költségvetésben, akkor az évekkel vett vissza bennünket, a polgárok bizalmának elnyerésében. Ez teljesen elfogadhatatlan. A csalás szembeni zéró tolerancia nem csak egy szlogán, erre tényleg szükség van. Ha lenne egy zérónál kisebb szám, akkor én ahhoz ragaszkodnék, mert szerintem ez tényleg szükséges. A kontroll mechanizmusok költségének a csökkentése pedig a leginkább úgy hajtható végre, hogyha mindenki az eredményekre és az elszámoltathatóságra összpontosít, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy ezek az emberek az ellenőrök, ők pedig akik a projekteket kialakítják. Fontos, hogy a kettő, kettőt összekapcsoljuk egymással, és ez igenis megvalósítható. Ami a tanácsot illeti, én hiszek abban, hogy ne csak beszéljünk, hanem cselekedjünk, és azt tegyük, amit mondunk. Szerintem olyas valakire van szükség, aki a tanácssal tárgyal, aki megteszi azt, amiről beszél, én egy ilyen személy vagyok, és ennek a szellemében fogok a tanács elé állni, lejárt az időm, úgyhogy remélem majd a következő válasz során kifejthetem ezt bővebben. Bern Kalmel. Biztos asszony. Sokat beszéltünk a kiadásokról. Szeretnék a bevételekről is ejteni néhány szót. Jelen pillanatban egy olyan rendszerünk van, amely eredetileg igen számottevő saját forrásokra alapolt, illetve tagállami hozzájárulásokra. A vám akadályok lebontásával persze csökkennek a saját bevételek, ennek megfelelően a tagállami hozzájárulásoknak kell növekedniük. Vannak bruttó befizetők és bruttó haszonélvezők. A bruttó befizetők befizetik pénzüket, ezt vissza is kapják, de a nettó befizetők esetében ez nincs így. A kérdés az, hogy van-e értelme annak, hogyha egy ország, amely sok pénzt fizet be, és annak egy részét kapcsolja csak vissza, akkor nem lehetne a megváltoztatni a rendszert úgy, hogy kevesebbet fizessünk be összességében az Európai Unióba, és ezzel administratív költségeket takarítsunk meg. Köszönöm szépen. Hát ez csodálatos volna valóban. Minden, ami egyszerűsíti a költségvetésünket, valóban kívánatos volna, hiszen nagyon komplexé összetetté vált mind a bevételek, mind a kiadások oldalán. Ami a bevételek oldalát illeti, visszatérnék a saját forrásokról mondottakra. A növekvő bevételek hozzájárulnának a feszültséghez, amiről ön beszélt, de úgy gondolom, tehetnénk azért, hogy világosabban körvonalazzuk az európai költségvetés hozzáadott értékét a polgárok számára, beleértve azokat is, akik a nettó befizető országokban élnek. Nem köztudott az, hogy ők mennyi hasznot húzhatnak az EU-s költségvetésből, mert nem tudjuk igazán mérni, hogy a nettó befizető országok vállalkozásai mennyit kapnak vissza a pénzből, amikor például kohéziós politika területén hajtanak végre, vagy valósítanak meg egy projektet. Meg kell találnunk a módját annak, hogy hidat verjünk a különböző ország kategóriák között, és ne pedig elválasszuk az országokat egymástól. A legegyszerűbb módja ennek persze az lenne, hogyha ezt az egész vitatott ügyet félre söpörnénk, vagy megszüntetnénk. Az európai polgároknak egyébként négy napot kell dolgozniuk összességében, hogy megtermeljék az EU-s költségvetést. Az ön által felvetett ötlettel nyilván tényleg rengeteg administratív akadályt lehetne megszüntetni egy csapásra, de én gyakorlati személy vagyok. Én arra fogok összpontosítani, hogy a jelenlegi keretek között működjek, és a saját források kapcsán is úgy gondolom van lehetőség arra, hogy másfajta környezetet teremtsünk. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt biztos jelölt asszony! A költségvetésünkben az a helyzet, hogy az EU um, költségvetésének 81%-a közös menedzsmentben valósul meg, tehát a tagországok kezelik ezt. Itt mindig felmerül a vita, uh, ennek a menedzsmentnek a minőségéről, a kezelés minőségéről, a politikai kötelezettségekről. Ön hajlandó intézkedéseket megragadni, mint például a nemzeti menedzsment nyilatkozatok, amelyek azok, ahhoz vezethetnek, hogy a tagországok jobb költségvetést valósítsanak meg. Klasszikus a költségvetés kidolgozása. A parlamentben vitáztunk az átmenetről, arról, hogy áttérjünk egy teljesítmény alapú költségvetésre, a hagyományosról, milyen intézkedéseket tervez Ön biztosként, annak érdekében, hogy itt előre tudjunk lépni, illetve terveze javaslatokat, amelyek a dászok helyzetét javítanánk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Támogatom a nemzeti nyilatkozatokat Sajnálatos az, hogy a tagországok közül csak négy döntött úgy, hogy ezeket elfogadja, és ezek nem azok a tagországok, ahol a legsúlyosabb problémák eh, merültek fel az EU-s eh, finanszírozású projekteknél. Hogy is valósítsuk meg mindezt? A bizottság készített egy javaslatot erről. Számunkra a kérdés a következő, hogyan győzzük meg a tagországokat arról, hogy ez jó elgondolás és nagyon fontos eh, ezen kívül a jogi nehézségeket is megoldani bizonyos tagországok számára, hiszen ilyenek is felmerülnek. A föderális felépítésű tagországok eh, az egyik kategóriába tartoznak, hogy oldjuk meg ezt az ő esetükben. De azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogyha a nemzeti parlamenteket is bevonjuk ebbe, nagyon fontos, hogy ők is bekapcsolódjanak eh, az EU-s alapok áttekintésébe, azt gondolom, hogy ez egy lehetséges járható út. Nem igazán hiszek abban, hogy a tagországokkal sikerült a legjobb együttműködést megvalósítani. Hiszen a jelenlegi szakaszban a tagországok és a bizottság nagyon sok esetben nem egy csapatként dolgoznak egy cél érdekében, a bizottságról úgy gondolkodnak a tagországok, mint valami felügyelőről. Ha az eredményekről összpontosít az ember, és így közelíti meg a dolgokat, akkor ez pozitívabb. Tehát, mint említettem, támogatom mindezt, de először tegyük meg mindazt, amiből könnyebben tudunk tovább lépni. Köszönöm. Köszönöm, hogy milyen munkát végzett uh, a humanitárius segítségnyújtás területén, illetve a kezelés kapcsán. Úgy tűnik, hogy a, most a béke és a fenntartható politikák felé fordulunk. Látjuk, hogy mi történt Irakban, Líbiában, most uh, Mal- Maliban, Szíriában, illetve Palisztánban, Palesztínában. Uh, növelni kell a segélyünket, hiszen most a alacsonyabb szintet érünk el, mint 2013-ban. A legtöbb tagállam demográfiai kihívás előtt áll, és nehéz ugye a Frontexnek támogatást nyújtani. A Frontex megerősítése miközben a humanitárius segítségnyújtás, illetve a bevándorlási politikára fordított összegek minimálisak, ez egy nehéz helyzetet jelent a jövő generációja számára is. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy a béke képítésé felé forduljunk? Válasz. Nagyon nehéz erre a kérdésre két percben válaszolni, mégis megpróbálom. Hiszen engem is mélyen foglalkoztat ez a kérdés. Először is, ami a fejlesztési támogatást és Frontexet illeti, meggyőződésem, hogy amennyiben megkapom ezt a tárcát, akkor ö, úgy gondolom, hogy a bevándorlási kihívást nem lehet csak úgy megközelíteni, hogy csak arra a végére összpontosítunk a dolgoknak, hogy hogy áramlanak be az emberek Európába. Először is meg kell nézni, hogy honnan jönnek ezek az emberek, miért akarnak, miért teszik kockára az életüket, és Európába, miért kívánnak Európába jönni? Azért, mert szörnyű körülmények között élnek. Tehát a béké, békére, biztonságra, fejlesztésre szánt összegek rendkívül fontosak, hiszen a probléma gyökerét orvosolják. Aztán az embercsempészet. Nemzetközi együttműködésre van szükség ezen a területen, és csak akkor, csak ezek után foglalkozhatunk azzal, hogy hogyan oldjuk meg a bevándorlási problémát, tehát hogyan oldjuk meg azt a problémát, amit a bevándorlók érkezése jelent. Úgy érzem, hogy a konfliktus megelőzés, illetve megoldás politikai szempontból létfontosságú, gondolok itt a fejlesztési összegekre, a fejlesztési alapra. Nagyon veszélyes világban élünk, ahol a veszélyeztetettség egyre nagyobb, két tényező okozza ezt, egyrészt a szélsőségesek, másrészt pedig az éghajlatváltozás, és látjuk, hogy ebben a nehéz világban egyrészt ártatlan emberek tragédiájának vagyunk tanúi, a szenvedésnek vagyunk a tanúja, amely nagyobb mértékű, mint a második világháború során. De ezen kívül ez a szenvedés nagyon súlyos tendenciákat mutat, és súlyos veszélyeket jelent. Madam Commissioner, uh, you tell us, uh... Biztos asszony, Ön beszélt arról, hogy Bulgáriában, az önvárosában egy metroállomás EU-s támogatásból valósult meg, ezzel példázva azt, hogy az európai polgároknak miért kellene támogatniuk az EU-t. De azt hiszem az emberek pont ezért nem hisznek már az EU-ban, mert tudják, hogy az ő pénzük, az adófizetők pénze az, amit Brüsszelbe küldenek, és aztán Brüsszel az, amely bezsebeli a dicséretet azért, hogy tett valamit. A nemzeti kormányoktól elveszik a kompetenciákat Brüsszelben, és aztán azt várják a polgároktól, hogy legyék, legyenek hálások ezért. Van-e olyan terület ön szerint, ahol Brüsszelből vissza kellene szolgáltatni a tagállamoknak a költségvetés ellenőrzést, hogy ott a polgárok helyben ellenőrizhessék a pénzek elköltését. Köszönöm. Európának hívják Bulgáriában a metró nevezett megállóját, nem pedig Európai Bizottságnak. Az emberek tudják, hogy az európai polgárok azok, akik lehetővé tették ennek az állomásnak a megépítését, nem pedig a bizottság. Ami a kompetenciák kérdését illeti, hiszek abban, hogy a lehető legalacsonyabb szinten kell megvalósulnia egy-egy kompetenciának, azon a szinten, ahol még hatékonyan tud működni. Nem is a nemzeti kormány az, amely megmenti az embereket, a például valahol tűztörké, hanem a helyi tűzoltóság. De vannak olyan esetek, amikor a kollektíva, a közösség erősebben tud fellépni. Például a kutatás területén sokkal jobban tudunk együttesen az óriások a világban érvényesülni, hiszen olyan óriások ellen harcolunk, vagy versenyzünk, mint az Egyes, Egyesült Államok vagy Kína együtt tudunk erősek lenni. Első ízben van egy új alelnökünk, aki a jobb szabályozásért közd. Értem azt, hogy ön miért mondja azt, hogy az eddigieknek nem volt eredménye, nem volt hatékony. Van már egy Refit programunk, amelynek a célja az, hogy megszabaduljunk attól, ami elavult, vagy amire már nincs szükség, vagy orvosoljuk azokat az eseteket, amikor a szubszidiaritás elvének megfelelően jobb nemzetállami szinten cselekedni. Én vagyok a a polgári védelemért felelős biztos is egyben, és volt egy olyan ötlet, mi szerint európai szinten kellene a polgári védelmet érvényre juttatni, de én voltam az, aki azt mondta, hogy nemzetállami szinten kellenek maradnia, hiszen ott tud igazán hatékonyan működni. Thank you, Chair. Um... Uresen képviselő, köszönöm elnök úr. Biztos jelölt asszony, köszönjük szépen azt, amit mondott a még ki nem fizetett számlákról, a stratégiáról, a kifizetési előrendszerek kapcsán. Kérdésem a Mission leveléhez kapcsolódik. Juncker elnök úr azt mondta, hogy ön tervet fog felállítani a kifizetéseknél a prioritások megállapításához. Tudná-e már most részleteket megosztani velünk arról, hogy mely területek élveznek majd prioritást? Második kérdésem az MFF-hez vonat, vonatkozik ennek áttekintésére. Az MFF-re vonatkozó rendelet kimondja azt, hogy a kohéziós politikáknál a nemzeti allokációkat is át kell tekinteni. Ön mit gondol ezekről? Az EU-s alapok célja ezekben a tagországokban a növekedés munkahely teremtés. Válasz első kérdésére reagálva, korábban említettem, hogy dolgozunk, a kifizetésekkel foglalkozó főigazgatóságok dolgoznak olyan intézkedéseken, amelyek a jobb tervezést, a kifizetések jobb megvalósítását teszik lehetővé. Én az ECO főigazgatóságért vagyok felelős. Mi érzékeltük ezt a problémát első kézből. A válság súlyosbodott, ha nem fizetünk, az emberek meghalnak. Tehát ezt komolyan kellett, hogy vegyük, hiszen a hitelek kezelésénél is felmerült ez a kérdés. Három dolgot teszünk ennek kapcsán. Az első, életmentő tevékenységeket rögzítettünk, mint prioritásokat, és tevékenységenként néztük meg azt, hogy mi az, ami elhalasztható, mi az, ami nem. Ezen kívül partnereinket is két kategóriákba osztottuk. Az első kategóriában azok tartoztak, akik úgymond a lassabb kifizetési ütemet is kibírják, és volt egy másik kategória, akik nem bírják ezt ki. Ez 80 40%-ra csökkentettük az előzetes kifizetéseket, ami a kis civil szervezeteket életi, a 80%-ot visszatartottuk annak érdekében, hogy nekik ne kelljen hitelt felvenniük, tehát az adófizetők pénzét nem akartuk kamatlábakkal terhelni. harmadik dolog, megnéztük ezeknek a projektnek a megvalósítását a partnereinkkel összefüggésben, az USA-val dolgozunk együtt ezekben a projektekben, a tagországokkal, Megnéztük azt, hogy hol tudunk együtt dolgozni. Ennek eredménye az lett, például Dél-Szudán esetében, hogy az USA többet vállalt, amikor pénzükében voltunk, most ezt megpróbáljuk kompenzálni, és ezt minden egyes program esetében így szeretnénk alkalmazni. Manka. Vladimir Manka következik. Youth unemployment. George Vasson. 16%-ra 24%-ra nőtt a fiatalok munkanélkülisége 2007 és 2013 között. Ezen kívül Juncker, az, Juncker úr elmondta, hogy nagyon súlyos munkanélküliséggel kell számolnunk a fiatalok körében. Hogyan értékeli tehát a fiatalokra vonatkozó garancia rendszer megvalósítását, ami az ezzel kapcsolatos kezdeményezést illeti, ez 2015-re fut ki, hogyan vélekedik erről a javaslatról, Mi szerint az Európai Uniós költségvetést növelni kellene, a fiatalok foglalkoztatására kellene szállni ezeket az összegeket, Bizonyos nemzetközi szervezetek 21 milliárd eurót kérnek a 2014-2020-as időszakra. Ebben a témában hogyan vélekedik erről a számadatról? Válasz, köszönöm szépen. A fiatalok foglalkoztatására vonatkozó kezdeményezés már kézzelfogható eredményeket hoz. Megnéztem azt, hogy a tagállamokkal milyen az együttműködés. Nem néztem meg különösen konkrétan Görögország esetét, de lenyűgözött az, hogy Franciaországban és Spanyolországban mintegy 750 ezer fiatal kapott jobb lehetőséget a kezdeményezés kapcsán. Természetesen nyomon követjük a megvalósítást, megnézzük, hogy milyen eredményeket hoz ez a kezdeményezés, és amennyiben jól teljesít, teljesen mellette leszek annak, hogy ezt kibővítsük lesz egy félidős felülvizsgálat, és ez rendkívül fontos. Szeretném, hogyha a kötelezettségvállalás szintjén lenne némi mozgásterünk, amelyet aztán a különböző kezdeményezésekre fordíthatunk, például a fiatalokra. Önmagamat ismétlem, de valóban az a helyzet, hogy amikor azt látjuk, hogy a fiatalok elhagyják saját országaikat és más országokat tesznek versenyképesebbé, akkor azt látjuk, hogy ez egy szomorú történet, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt megakadályozzuk. Ami pedig a 21 milliárdos határértéket illeti, nos, nem látom tisztán egyelőre, hogy ez mit von maga után, tehát visszatérnék majd erre a kérdésre. Az elnök úr azt kéri, hogy csapatként, tehát nem egyes biztosokként, hanem csapatként fontos, hogy megfelelően állítsuk fel a prioritásokat. Tehát, ha megengedi, akkor erre a kérdésre később térnék vissza. Jan Albrecht. Jan Albrecht. Biztos erőt asszony, először is el szeretném mondani, hogy Mennyire örülök annak, hogy öt év után itt láthatom önt újból. A parlament nagyon jó fogadtatásban részesítette önt, nagyon jók a tapasztalataink önnel, és kívánom önnek az elkövetkezendő öt évre nézve ugyanazt a sikert, amit az elmúlt öt évben maga mögött tudhatott. Hosszú tapasztalatai eh, vannak a bizottság tanár, parlament együttműködését, illetően egy politikai jellegű kérdést intéznék önhöz válaszaiban kitért az MFF áttekintésére. A parlamentben lesz erről vita. Mit is jelent az, hogy ez esetleges változtatásokat eredményezhet 2016 végéig legkésőbb? Hiszen ez egy nagyon nehéz kérdés itt közöttünk is, hiszen nem ugyanazt fogjuk gondolni, lesznek eh, véleménykülönbségek, lehet, hogy provokatív is a kérdés, tehát ön ma mit gondol erről? Mit gondol, mikor kell, hogy elkezdjük ezt a munkát? Mikor érkezik el a legmegfelelőbb pillanat? Válasz. Ami a bizottságot életi, hogyha minden terv szerint zajlik, akkor november 1 -e a munka kezdésének idepontja egy nappal sem később. Még akkor is ez éppen szombatra esik véletlenül. Egyáltalán nincsen időnk, nincsen vesztegetni való időnk. Hát el kell gondolkodnunk erről az áttekintésről. Önök tudják azt, hogy nem mindenkinek tetszik ez, mint cél. Vannak, akik aggódnak, és úgy érzik, hogy ez politikai szempontból nem megvalósítható. Azt gondolom, hogy ez csak akkor megvalósítható, hogyha azt a munkát folytatjuk, amit mert elvégeztünk, amiből kiindulhatunk. Vannak olyan tagországok, akiket jobban aggaszt ez a téma. Az általános vélekedés az, hogy itt a további költekezés alátámasztásáról van pusztán szó. Az így gondolkodóknak azt tudom csak mondani, hogy a teljesítményt vegyék alapul bizonyítényként, ezt elmondtam bevezetőmben, a bizottság be kell, hogy bi- tudja bizonyítani azt, hogy megérdemli a bizalmat. A vajaslatokban, amelyek eh, az európai emberek érdekeit tükrözik, és olyan javaslatok kell, hogy legyenek ezek, amelyek nem a színfalak mögötti viták eredményeként születtek. Önök is tudják, én is tudom, ez nem lesz könnyű, viszont eh, Hogyha Európa versenyképességére gondolunk, akkor forrásokat kell biztosítanunk, amelyek ezt a folyamatot erősítik. Hogyha a 300 milliárdos befektetést meggyőző módon tesszük, akkor később sokkal jobb pozícióba kerülünk. Köszönöm. Georgi Perinski. Georg Perinski. Уважаемая госпожа Георгиева, Üdvözlöm, Georgieva, asszony. Először is szeretnék gratulálni önnek, amiért elnyerte azt a bizalmat, hogy az EU költségvetéséért és személyzeti ügyeiért feleljen, és sok sikert kívánok ehhez a meghallgatáshoz összességében. Az Európai Unió legnagyobb kihívása az egyre növekvő egyenlőtlenségekben rejlik. Mit kimenteni annak érdekében, hogy a kohéziós politika orvosolja ezt a problémát, és hogyan kívánja megértetni a tagállamokkal, hogy ez mindenkinek az érdeke? Hogyan kíván hozzájárulni, hogy azokban az országokban, ahol erre szükség van, nőjön a szakértelem ezen a területen, és hogyan kíván egy szélesebb körű hozzá megközelítést érvényre juttatni, és ne csak a kifizetés, nem csak a kifizetésekre összpontosítani. Köszönöm szépen. Bolgárul fogom megválaszolni az ön által feltett kérdést. Nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget biztosított erre, és így most a tolmácsok is dolgozhatnak bolgárból. Nagyon pozitív vak az elvárásaim, derülátó vagyok, ami a kohéziós politikát illeti. Úgy gondolom, ez a bizottság valóban előbrejutást tud biztosítani azoknak, akik egy kicsit lemaradtak. Ön is tudja, hogy a kohéziós alapok nagy része a legszegényebb régiók, ha segíti 25%-ban, és amikor arról van szó, hogy csökkenteni kívánjuk az egyenlőtlenségeket, amelyek sajnos a válság idején még növekedtek is, nem csak a kohéziós politikát kell szem előtt tartanunk, hanem a versenyképességi politikát is, és többek között az Erasmus Plus-t. Ezek mind-mind olyan eszközök, amelyek jobb lehetőségeket biztosítanak a fiatalok, a fiatal vállalkozók, fiatal gazdák számára. Szükségünk van a fiatalokra, hogy előre lendítsék az európai gazdaságot. Szeretném, hogyha a következő Európai Bizottság többet gondolkodna azon, hogy hogyan lehet összeegyeztetni egymással a, kis, a kisebb arányú egyenlőtlenségek és a magas versenyképesség elemeit. Úgy gondolom, ez egy nagyon jó irány lenne a jövőre vonatkozólag. Köszönöm. Meri Hannibal. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Ahogyan már elmondta, a szakpolitikáink és a programjaink minden egyes polgárunkat kell, hogy szolgálják, és el kell érni azokat, akik eddig nem tudtak aktívan részt venni a gazdaságban. Mit tudunk tenni a különböző szinteken a bizottságtól a nemzeti és regionális hatóságok, hogy a lehető legjobban kezeljék az Európai Unió pénzeit, ezen célkitűzéseket a szem előtt tartva? Hogyan lehet maximalizálni a nők bevonását, és hogyan lehet a lehető legnagyobb hozzáadott értéket elérni minden egyes elköltött euró esetében a programjainkra való tekintettel. Az Európai Uniós tisztviselőkre vonatkozó szabályok legutóbbi áttekintése, e, illetve felülvizsgálata sok módosítást hozott, hogyan kívánja felügyelni ennek a végrehajtását annak érdekében, hogy a teljesítmény alapú megközelítés kerüljön az erő, előtérbe, főként amikor pénzügyi megszorításokkal küzdködünk. Itt van most a 300 milliárdos beruházási csomag, ez nagy lehetőségeket rejt magában. Hogyan kívánja biztosítani, hogy mindenek előtt a nők és az eddig kirekesztettek tudjanak a leginkább hasznot húzni ebből a hosszú távú eredményekre való tekintettel. Köszönöm. A, az EU-s tisztviselőkre vonatkozó új szabályzat előterében azok a lépések elnek, amelyekkel diverzifikálni tudjuk a, a munkatársainkat. Viszonylag súlyos probléma merül majd fel az, új, az álláshelyek feltöltése kapcsán, hiszen történelmi okokból Leginkább a régi tagállamokból toborzódtak a tisztviselők, akik hamarosan tömegesen fognak nyugdíjba vonulni. De ez lehetőséget is rejt magában, hiszen így olyan új munkatársakat tudunk toborozni, amelyek révén inkluzívabbá és diversifikáltabbá válik a tisztviselői kar. Ez jó a tagállamokkal való együttműködés szempontjából is, hiszen hogyha a sokféleséget és az inkluzivitást erősítjük, akkor ez tükröződik a tagállamokban végzett munkánkban is. Meg kell néznünk, hogy a programjaink és projektjeink hogyan tudnak hozzájárulni mindehez. Az egyik módja például az, hogy az eddig kirekesztett csoportokat kezeljük célcsoportként. Ezt, mint ahogyan tudja, már most is folyamatban van, de a mainstream programokba való bevonás is egy másik lehetőség. Beszéltem a gender mainstreamingről az Európai Uniós programok kapcsán, és van egy stratégiánk, egy tervünk erre vonatkozólag. De ez nem csak a nőkről szól. Bárki, aki úgy érzi, hogy kirekezték, az nyilván rossz annak az adott személynek, de nekünk is rossz, mert elvész annak a személynek a tehetsége. A jelentéstétel, a kritériumok meghatározása, de más egyéb eszközeink is vannak arra, hogy ezt a célt megvalósítsuk. Köszönöm, és ezzel lezárjuk a Költségvetési Bizottság kérdéseit, és átadom a levezető elnök szerepét a, a következő bizottság. Petri Szávama. A néppárt képviseletében Petri Szárvama kap szót. Thank you. Our role in Köszönöm szépen. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban az a szerepünk, hogy meggyőződjünk arról, hogy az, az adófizetők pénzét jól költjük el. Azt kell tudnunk mondani az állampolgároknak, hogy megfelelően használták fel minden tagállamban a forrásokat. Mindannyian tudjuk, hogy a hiba százalék 2009 óta emelkedik. Azt is tudjuk azonban, hogy sok esetben a tagállami hatóságok rendelkezésére állt a kellő információ rögtön a folyamat elején, mégis visszatérítést kértek. Például a regionális politikai tranzakciók esetében 56%-os volt a hiba százalék. Szerintem muszáj itt megnevezni a hibásokat, a felelősöket, Természetesen a helyes eljárás az, hogyha az adófizetők pénzét őrizzük, Kérdésem tehát készen áll-e arra, hogy azonosítsa ezeket a problémákat, tudatosítsa, hogy ezek hol vannak, és így orvosolhassuk őket? Válasz, köszönöm szépen. Jó pár alkalommal a mai nap során hangsúlyoztam már azt, hogy beszámoltatási kötelezettségünk van az adófizetők felé, és ezt megfelelően erről megfelelően tájékoztatni is kell őket. Ami a hiba százalékot illeti, illetve a becsült hiba százalékot, most végre ugye csökkenéssel számolhatunk az idei esztendőben, de eddig mindig is 2% fölött volt a közös igazgatás alá tartozó területeken. A bizottság esetében ez 2% alatt volt, és ezt büszkén mondom. Ez azt jelenti, hogy a közös irányítás alá tartozó területekre kell összpontosítani, és azokra az országokra, ahol még sokat teendőnk. nem feltétlenül mutatja a magas hiba százalék azt, hogy rosszul végzi a munkáját, az adott tagállam néha ez arra mutat rá, hogy őszintén jár el a tagállam, és jelenti a hiba százalékot, a hibákat. Egyetértek önnel. Közé kell tenni azt, hogy ki mit csinál, és ez nagyon fontos, ezt már most is így tesszük. Természetesen nem kell hibáztatni, megnevezni az embereket, hiszen ez bújócskához vezethet, és esetleg arra ösztönzi a hatóságokat, hogy még alacsonyabb szintű legyen a jelentéstétel, különösen az alacsonyabb szinteken megtagadják esetleg az információt, tehát szerintem fontos, hogy minden látható legyen, villogjon a vészjelző, és megfelelő körülményeket biztosítsunk, jobban értsük, hogy az egyes tagállamok milyen problémákkal küzdenek. Köszönöm. Módi képviselő. Nagyra értékeljük a válaszait a kifizetési válsággal kapcsolatban, illetve eltökéltségét a bizottsági javaslatok kapcsán. Az elmúlt évek úgy tűnt, hogy zsákutcát eredményeztek a parlament és a bizottság között egyrészt, másrészt pedig a tanács között a 2011-es eh, költségvetés óra, óta az egyeztetések eredményei nem mutatják a költségvetés mindkét eh, ágának erőfeszítéseit. Úgy tűnik, hogy ez a vagy mindent, vagy semmi alapon történő egyezményekhez vezetett. A bizottság több pénzt kért a kivizetési eh, problémák orvoslásához, a pótköltségvetésekben, tehát a tanács, a bizottság és a parlament között a bizalmatlanság erősödött, a tanács elképzelései néha homályosak arról, hogy az állam és kormányfők, illetve az egyeztetésen résztvevők vélemények között probléma van, különbség. Strukturális változtatások van szükség. Ön mit hajlandó javasolni annak érdekében, hogy a költségetes eljárás irányítottabb legyen a mostani igen bonyolult rendszer helyett? Válasz. Ez egy olyan kérdés, amelyhez majd még remélem vissza tudok térni a tárgyalások után, és remélem, hogy addigra közösen tudunk kidolgozni egy racionálisabb költségetési eljárást. November 17-e a határidő a tárgyasok lezárásához, és fontos, hogy addigra szülessen egy megállapodás. Különbözőek a javaslatok, különbözőek a számok, ezek a számok nagyon fontosak, de a legfontosabb számodat az mindig az, amivel távozunk a tárgyalóteremből. Igen, sürgető problémát kell azonnal megoldanunk. Egyetértek azzal, hogy meg kell találni annak a módját, hogy hogyan tudunk pragmatikusabb költségvetést kialakítani. Egy kisköltségvetésük hőigazgatóság esetében igen bonyolult ez a gyakorlat, és nem feltétlenül tükrözi ez mindazt, hogyha ahhoz képest, hogyha jobb menedzsment folyamatokat követtünk volna. Hát tudjuk, hogy miért tartunk ott, ahol, és az, hogy ebből hogyan kerüljünk ki, ehhez mindenki egyetértésére szükség van. Tanács, parlament és a bizottság egyetértésére. A bizottság a legkönnyebb eset, hiszen mi eltökéltek vagyunk a jobb folyamat mellett, és azt gondolom, hogyha egy közös célral állunk elő, és megpróbálunk mindenkit arra inteni, hogy próbáljon meg józan észre gondolkodni, akkor lehet, hogy némi jó akarattal ezt meg tudjuk oldani. Én magam amúgy sosem adom fel. Anders Vistisen. Biztos asszony, az ECR nagyra értékeli, illetve tiszteletben tartja azt, hogy az adófizetők pénzéről beszélünk, ezért nagyon fontos persze, hogy önbiztosként garantálja azt, hogy ön nagyon odafigyel arra, hogy hol történik pazarlás. Évről évre azt láthatjuk, hogy a számvevőszék arról számol be, hogy helyenként pazarlás történik, vagy nincs hozzáadott érték az elköltött forrásoknak. Számunkra rendkívül fontos lenne, hogy ne vonják el a pénzt a nagyon fontos határokon átívelő projektektől. Érdekelne tehát bennünket az, hogyha költségvetés csökkentésre lenne szükség, akkor mindenütt csökkentene arányosan, vagy pedig csak ott, ahol nem használják fel megfelelően a pénzeket? Válasz. Lehet, hogy a kérdés egy-két része elsikadt a számomra. Hogyha a kérdés, hogy hol csökkenteném a költségvetést, akkor azt tudom válaszolni, hogy a költségvetés hosszas tárgyalások eredményeképpen jön létre, a költségvetés olyan, amilyen az én feladatom az, hogy a lehető legjobb módon hajtsuk végre a költségvetést. A végrehajtás során persze mindig körültekintően kell eljárnunk, látnunk kell, melyek a prioritások, és látnunk kell, hogyha ezeket nem sikerül elérni. Ebben az esetben pedig megfelelő ö, átcsoportosításokra is szükség lehet. Nem egyszerű feladat ez, és ez kapcsolódik ahhoz, amit korábban mondtam. A költségvetés irányítás egy nagyon komplex folyamat, sok paraméternek megfelelően részletesen történnek kötelezettségvállalások, és ez nagyon megnehezíti a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást. De annyit ígérhetek, hogy szorosan együttműködöm majd a szembevőszékkel két dologban. Egyrészt eh, szorosan nyomon követem majd a szembevőszék jelentéseit és ajánlásait. Nagyra értékelem, hogy a szembevőszék egyre inkább odafigyel a teljesítmény alapú auditálás elveire. Együtt fogunk ezen dolgozni velük. De fontos, hogy eh, minél inkább odafigyeljünk a hibaarányokra is. De a hibaarányok ugyanakkor hibaarányok, tehát a hib- olyan hibákról van szó, amelyek megtörténnek sajnos. Szerencsére csak 0,2% a tapasztalt hibáknak vezethető vissza a csalásra, de a 0,2% nyilván még mindig túl sok. De amit látnunk kell az az, hogy van egy olyan mérési módszerünk, amelyet sajnos félre lehet magyarázni, de hát mégis ez a mérce, amelyen megmérettetünk, tehát meg kell próbálnunk javítani ezen. Kajek Alde, az Eldetől. Köszönöm. Biztos jelölt asszony, ön írásos választában hangsúlyozza, hogy szeretné világosabbá tenni a polgárok számára az EU-s költségvetés hozzáadott értékét. Továbbá azt is mondta, hogy a digitális technológiák alkalmazását szeretné javítani, valamint az átláthatóságot az EU-s pénzek elköltésében is. A kérdésem az, milyen konkrét lépéseket szeretne mandátuma első évében tenni, hogy elérje ezeket a célokat, és a második kérdésem, milyen lépésekkel kívánja tovább javítani az EU-s források kedvezményezetjeinek információkhoz való hozzáférését. Köszönöm. Köszönöm szépen mandátumom első éve során. Azokkal a főigazgatóságokkal kezdem a munkát, amelyek közvetlenül nekem jelentenek. Megvizsgálom majd, hogy hogyan tudjuk az információs rendszereket és az átláthatóságot javítani a nyilvánosság felé közvetített információk tekintetében. Össze lehet kapcsolni a létező adatbázisokat, és sokat tehetünk azért, hogy a közzétett információk érthetőbbek legyenek. Beszéltem a technológiáról. A technológia segíthet nekünk ebben, de a technológia önmagában nem képes arra, hogy egy koncepci- koncepcionális problémát megoldjon. Nagyon nagy szakértelemmel bíró emberekről van szó. Ők hajlamosak azon a nyelven fogalmazni, amely az ő szakzsargonjuknak megfelel fontos, hogy tolmácsoljuk, nem nyelvi értelemben, hanem átvitt értelemben az általuk megfogalmazottakat a polgárok felé. Nyilván van ennek költsége. Nem lehet ebbe csak úgy belevágni, de megpróbálom majd megvizsgálni, hogy hogyan lehet a polgárok számára közétett információn javítani, nem varázsütésre nyilván, de folyamatosan dolgoznunk kell azon, hogy a rendelkezésre álló információt hatékonyabban tudjuk közvetíteni a polgárok felé, azért, hogy a polgárok felé elszámoltathatók legyünk. A meghallgatásra való felkészülésem során próbáltam néhány dolognak az interneten utána nézni, és feladtam. Nyilván ez nem egy elfogadható helyzet tehát. Mandátum első évében a saját témámra fogok összpontosítani, arra, hogy mi mit teszünk, és aztán folyamatosan majd kibővítem a, az együttműködés körét. Yes, jó. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, biztos jelölt asszony. A foglalkoztatás áthelyezése az egyik tagországból a másikba teljes mértékben elfogadhatatlan. Nem a polgárok azok, akiknek meg kell fizetni annak az árát, ha a munkahelyek áthelyeződnek. Az elődje ezt szintén el is mondta. Amikor a visszaélésekkel foglalkoztunk, erre akkor derült fény. Ez egy olyan gyakorlat, amikor elfogadunk például egy nyilatkozatot a vállalkozástól, aki támogatást kapott, ez magában nem oldja meg a problémát. Milyen kezdeményezések vannak, amelyeket ön szeretne megvalósítani annak érdekében, hogy egyik országból ne helyeződjenek át a munkahelyek és a foglalkoztatás. Tervez egy fekete listát olyan vállalkozások esetében, akik visszaélnek a támogatással, amit kapnak. Nem ismerem azt a problémát, amelyről ön beszámolt, és ennek utána kell, hogy nézzek. De hogyha ezt egy általánosabb szinten különböz, közelítem meg minden alkalommal, amikor valaki EU-s támogatást kap, és ezzel visszaél, úgy ezt helyesbíteni kell. Tehát ha valaki pénzt kap, és ezt nem arra fordítja, amit deklarált, akkor vissza kell fizetni a pénzt. És ezek a visszakövetelések eh, jelentős jelzést küldenek, illetve visszariasztanak attól, hogy valaki ezt még egyszer elkövesse. Nem tudok még eleget erről a témáról, tehát kérdésére nem tudok most konkrét választ adni. De természetesen szívesen visszatérek majd még erre. Bárt Stász. Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony, tisztelt biztos jelölt asszony. Először is elismerésemnek szeretnék hangot adni az elmúlt öt évben végzett munkájáért, és tisztában vagyunk azzal, hogy ön az új hivatalában is nagyon hatékony lesz majd. Ön elmondta azt, hogy az Olaf mellett is kiáll, fontosnak tartja, hogy legyen szigorúbb az Olaf, megerősödjön, ezt értjük. Viszont vannak itt problémánk. Az Olaf eredményei nem kerülnek mindig ellenőrzésre és van egy vita arról, hogy az alap hogy is állapítja meg a e, számokat 29%-a az alapmunkatársainak, tulajdonképpen más munkahelyet keres éppen, nem érzi jól magát az alapnál. Mert hát itt jelentős konfliktus feszül, a felügyeleti bizottság és az alap e, között a jelenlegi igazgató úgy nem engedi meg a tényleges ellenőrzést. Ön hogyan tervezi ezeket a problémákat az elkövetkezendő években orvosolni? Válasz. Az OLAF egy nagyon értékes intézmény, nem csak az EU pénzügyi érdekeinek megóvása szempontjából ez ugyanis a fő cél, hanem azért is, mert politikai szempontból az OLAF jelentős szerepet játszik, és még jelentősebb szerepet játszhat a tagországokkal szemben. Mint ahogy tudják, az én mandátumom igen, világosan definiált ezen a területen, ami a politikai oldalt életét vannak kötelezettségeim, ami pedig a nyomozati oldalt életét, nincsenek jogosítványaim. Tehát, hogyha világosan fogalmazok, én azt gondolom, hogy az a függetlensége nélkülözhetetlen, és én nem óhajtom azt a benyomást kelteni, hogy túllépek a saját felelősségi köreimen. Tehát én, aki a politikai felelős vagyok, szoros együttműködést tudok folytatni az Olaffal, megnézzük azt, hogy a prioritások jól kerültek-e meghatározásra, illetve hogy az Olaf mindent megteszett, tud-e még hasznosabban tevékenykedni, a korrupciós stratégiák hogy néznek ki a tagországokban, mi az, amit a tagországokban megtettünk, és ami a személyzeti kérdésekkel foglalkozó alelnöki szerepet illeti, a kérdőív eredménye aggaszt engem, az Olaf kérdőív eredménye, és én fontosnak tartom ezt után követni, azokat az intézkedéseket megnézni, amelyek elindultak ott és másutt, tehát én fontosnak tartom azt, hogy az ott dolgozó személyzet ellássa azt a nagyon fontos szerepet, amelyel felruházták őket. Tehát a bizottságnak feladata az, hogy egészséges környezetet teremtsen többek között az Olaf számára. Nächster Sprecher für die EFDD, Marco Valli. Marco Valli, EFDD. Köszönöm szépen, elnök asszony. A meghallgatásra felkészülve elolvastam, hogy milyen válaszokat adott az Európai Parlament által feltett kérdésekre. Örülök, hogy harcolni akar a csalás és korrupció ellen. Ez mindenképpen fontos véleményem szerint egy olyan intézmény esetében, amely költségvetéssel foglalkozik, fontos, hogy a kiadások megfelelően módon legyenek felhasználva. Olaszországban évtizedek óta működik a maffia, Olaszországban strukturális problémáról beszélhetünk, ezt a belpolitikának kell megoldani elsősorban, de érinti ez az olasz adófizetőket is, hiszen őket érinte, érinti ez a korrupció, de érinti ez az európai adófizetőket általában. Olyan esetben, hogyha EU-s pénzekkel élnek vissza. Ezért szeretném öntől kérni, hogy tegyen vállalást arra vonatkozólag, hogy konkrét kontroll lépések történjenek azokban az országokban, ahol bizonyítottan a maffia visszaél EU-s pénzekkel, illetve rátette ezekre a kezét. Igen, egyértelműen sikra fogok ezért szállni. Szorosan megvizsgáljuk, hogy mi történik a forrásainkkal, és vannak olyan kontrollmechanizmusaink, amelyek a problémákat felismerik, feltárják, még mielőtt azok nagyon súlyosá válnának. Ami az Olafot illeti, az Olaf 117 millió eurót tudott visszaszerezni vizsgálódásainak eredményeképpen. Ez egy jelentős összeg az EU-s költségvetést tekintetében, de megmutatja azt is, hogy milyen komolyan vesszük a, a források visszaszerzését ilyen esetekben. Nyilván nem mindig csalásról és korrupcióról van szó, van, hogy visszaélésről beszélünk, más célra használják fel a forrásokat, nem az eredeti célra, de mindeközben még mindig egy nemes cél szolgálnak, tehát ez egy visszaélés. Szerintem mindenek előtt azt kell megvizsgálnunk, hogy az egyes tagállamok mit tesznek, és hogyan javítják a saját helyzetüket. Biztosan mindannyian láttunk filmeket a mafiáról, a mafia működéséről, de azt is tudjuk, hogy az olasz ügyészek életük árán is harcolnak a maffia ellen, ők ezt megteszik, nekünk ugyanezt meg kell tennünk, és ki kell állnunk mellettük, ez a mi kötelezettségünk. A változatosek kedvéért itt most befejezem, előbb fejezem be, hogy visszanyerjük azt az időt, amit elveszítettünk, mert tovább beszéltet előzőleg. Eh, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! Beszélt az eredményekről, illetve beszélt arról, hogy az eurókat mire költsük. Ugyanakkor azt látom, hogy az állampolgárok veszítenek Európa kapcsán, elveszítik a, elveszítik a hitüket ebben a rendszerben, ebben az európai rendszerben, és azt hiszem, hogy a bizalomvesztés ö, sért a bizottság a felelős. Ugye beszélt a bolgár metróról, én is beszélnék a saját országomról, ahol az európai politika csak károkat hozott. Például a versenyt torzította, illetve emelte a munkanélküliséget, a vállalkozásokat pedig a csőd szélére sodorta. Több problémát kelt tehát, mint amennyit megold, és ezért nagyon sokan sajnálatuknak adnak hangot. Nem szeretné-e megvizsgálni azt, hogy hogyan működik ez a rendszer őszintén, ami pedig az adócsalást és elkerülést illeti először is, és itt az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Szeretném azért föltenni a kérdést. Tehát a katalóniai botrányra gondolok, ahol egy külső adóparadicsomba menekítették ki a pénzforrásokat. Obviously. Válasz. Nyilvánvalóan mindig a fejlődés a célunk, javítani kell a politikánkat, javítani kell azt, ahogyan az, adófizetők pénzét elköltjük. Ez kétségtelen. tisztában vagyok azzal, hogy bizonyos európai politikák, például a munkavállalók szabad mozgása egyes országokban lokális szinten problémát okoz. Ezen kívül azonban meg kell néznünk ugyanennek az éremnek a másik oldalát, hogy ez milyen előnyöket hozott a munkavállalók szabad mozgása, és itt jelentős előnyöket látunk. Mindemellett azonban nekünk, európaiaknak ki kell tekintenünk a világra, és föl kell ismernünk, hogy ha a versenyképességet nézzük, azt mondhatjuk, hogy muszáj, hogy együtt dolgozzunk, muszáj, hogy olyan gazdaságot építsünk, amely elég erős, amely elég biztos, olyan piacot, amely elég erős és versenyképes. Mi vagyunk a legnagyobb gazdaság a világban, még mindig, hiszen a bruttó nemzeti tervék mintegy 20%-át mi képviseljük, azonban a részesedésünk egyre csökken, ez pedig azt jelenti, hogy nem tudjuk a jólétet biztosítani, hogyha ezt a tendenciát nem fordítjuk vissza. Ez pedig nem úgy fog megvalósulni, hogy a kis országok egyedül lépnek föl. Véleményem szerint Európának együtt kell maradnia, hiszen ez biztosítja az életminőséget. Azt a konkrét esetet, amelyet említett, nem ismerem, tehát erre most nem tudok választ adni, de majd utána nézek, és próbálok reagálni a kérdésére. Zu den Sprechern der Fraktion nach der Tamás Deutsch für die... Deutsch Tamás a néppárt nevében. A legutóbbi mentesítési jelentés kötelező érvényű vállásokat kért a bizottságtól, annak érdekében, hogy az éves tevékenységi jelentés fenntartásait orvosolja, különösen mezőgazdasági és zsukrális alapoknál. Én olvastam írásbeli válaszait az írásbeli kérdésekre, de mégis van egy kérdésem, a szabálytalanságok megoldásának időszaka hogyan rövidíthető én azt várom a biztostól, hogy nulla toleranciát tanúsítson a csalással szemben és a szabálytalansággal szemben. Kérdésem a következő önhöz. Mit tervez tenni annak érdekében, hogy a tényleges problémákra összpontosítson a kockázat alapú megközelítés értelmében, annak érdekében, hogy tovább lehessen rövidíteni a reakcióidőt a szabálytalan kifizetéseknél. Ami pedig az ellenőrzéseket illeti, itt is nagyon fontos tovább lépni. Tervezi azt, hogy például olyan esetekben, amikor rendszeres a szabálytalanság, akkor befagyasztják a pénzeket, illetve a támogatásokat a bizottságon egy adott kedvezményezett felé. Válasz, köszönöm. Még egyszer elmondanám, nulla toleranciát tanúsítok a csalással szemben, és ezt szívesen megismétlem. Ha nem lenne kisebb száma nullánál, akkor azt a számot nevezném meg. Azt gondolom, hogy ez megmérgezi a folyamatot, ezt nem lehet tolerálni, és minden bizonyal mindenki egyetért velem ebben. Ami a kockázat alapú megközelítést, az egyszerűsítést, illetve az alapok befagyasztását illeti, ezt majd külön veszem már most is a kockázat alapú ellenőrzési rendszer felé mozdulunk el, vizsgáljuk azt, hogy a kockázatok hol jelentősebbek, mik az okai a kockázatoknak, és mit kell tenni. A számvevőszék segít bennünket, a belső audit szolgálatunk is. Különösen a kifizetésekkel foglalkozó főigazgatóságok részéről. Azzal is tisztában vagyunk, hogy egyszerűsítenünk kell a szabályokat azért, hogy mindenki ezeket világosan értse és meg tudjon nekik felelni. Nem a bizottság jelent itt a problémát, és én ezt egyre inkább érzékelem, hanem a tagországok, akik úgy alakítják a szabályokat, hogy ez a projektjéknek megfelelő legyen. Ez volt a legfőbb oka a nagyobb hibaránynak, és azt gondolom, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Ami a befagyasztást illeti, igen, egyértelmű a válaszom erre, különösen, hogyha visszatérő szabálysértőkről van szó. Különösen olyan esetben, hogyha ez a hiba látható volt, de az illetékesek vagy az érintettek nem voltak hajlandóak ezt látni. Tehát ezt továbbra is folytatjuk. Daniela Viotti. Presidente, eh, signora commissaria, buongiorno. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt, biztos jelölt asszony. A bevezetője során és az első részben adott válaszai során megnevezett egy abszolút prioritást, mégpedig, hogy a kifizetésekkel kapcsolatos válságot meg kell oldanunk, és nyilván foglalkozunk kell a 2015-ös költségvetéssel és a 2014-es mentesítéssel is. A kérdésem az, tudja szavatolni az Európai Parlamentnek, hogy az Európai Bizottság továbbra is fenntartja álláspontját a soron következő egyeztetések során. A második kérdésem, a tagállamok egyre kevésbé tartják fontosnak az európai költségvetést, mint az irányítás egyik eszközét. A növekedésre szánt forrásokat egyre csökkentik a tagállamok. Többször is javasoltuk már, hogy az Európai Bizottság vegye figyelembe ezt a tendenciát, amikor az európai szemeszter keretében a tagállamok terveit, költségvetési tervezeteit értékelik. Mennyiben kíván eleget tenni az Európai Parlament ezen kérésének? És még egy utolsó kérdés, hogyan kíván együttműködni a többi biztossal mindenek előtt Dombrovszki és Moszkovészi urakkal ezekben a témákban. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Először is tisztázzuk. A nemzeti kormányokra gondolt, vagy a helyi önkormányzatokra? Nem, volt, nem vagyok biztos benne, hogy melyiket említette. A nemzeti kormányokról beszélt rendben. Tehát Hogy kezdjem egy teljesen egyértelmű dologgal. Mi kértük a nemzeti kormányokat, hogy kértük tőlük a DAST, ez egy jó eszköz a, a kezünkben. Továbbá együttműködünk a parlamentekkel, amikor intézményközi kapcsolatokról van szó. Akkor nem csak az európai intézményekre gondolunk, hanem a tagállami intézményekre is. Az új bizottság úgy gondolom, még inkább erősíti a kapcsolatokat az intézményekkel hiszen itt Brüsszelben egymás között egyetérthetünk egymással, vagy nem, de ami igazán fontos az az, hogy mi történik a tagállamokban. Többször is jártam például a bolgár parlamentben, jó magam is. Azt hiszem, hogy a parlamentekkel, a nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartás kulcsfontosságú. De a helyi szintű projektek esetében a helyi önkormányzatokkal való kapcsolattartás is nagyon fontos lehet. Ami a második kérdését illeti, hogy kitartunk-e az eddigi javaslataink mellett, természetesen kitartunk amellett, amit eddig mondtunk. Az Európai Bizottság nem véletlenül jutott arra a javaslatra, amelyet előterjesztett. Nagyon alapos elemzésnek az eredmény ez a javaslat, és azt hiszem, hogy valóban nagyon súlyos problémával szembesülünk, és hatalmas kockázatokkal, és ezeket fel kell számolni. Elismételhetném az elmondottakat, de nem teszem, mert nincs időm. Janger Brandi, Alde. Thank you, um, Madam Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos asszony. Hangsúlyozni kívánom, hogy várom az önnel való közös munkát a következő esztendőkben, költségvetés és költségvetés ellenőrzés területén, különösen mivel jelezte, hogy az eredményekre szeretne összpontosítani, és erre nagy szükség van. Nagyon sok kritikus jelentést kaptunk a számvevőszéktől, nagyon konkrét javaslatokkal, ami a hatékonyságot érintette, ezeket mind a tagállamok, és sajnos gyakran a bizottság is figyelmen kívül hagyta. Egy példa, egy 5 milliárd eurós program az élelmiszerfeldolgozási ipart érintette. Egy olyan jelentés, amely nem hozott további értéket, hozzáadott értéket, azonnal le kellett volna állítani. A kérdésem tehát a következő. Konkrétabban elárulná, hogy mit kíván tenni a bizottságban ebben a témában, illetve hogyan kíván nyomást gyakorolni a tagállamokra annak érdekében, hogy a hatékonyságra összpontosítsanak, hiszen ez a legnagyobb probléma. Válasz. Köszönöm. Köszönöm azt is, hogy várja a közös munkát. Én is. Egy nagy kulturális változás előtt állunk. Ne hibáztassuk azokat, akik ide vezettek bennünket, hiszen hogyha a bizottság történetét megnézzük, akkor azt látjuk, hogy alapvetően a jogharmonizációval volt elfoglalva, és ehhez kiváló jogászokat vettek föl. Most pedig pénzügyi és gazdasági gondolkodású emberekre van szükség, ilyeneket is fölvettünk, azonban egy jogász inkább Brüsszelre összpontosít, és ennek megvan az oka. Míg egy eredményre vonatkozó kultúra valóban az eredményekre összpontosít, és nem Brüsszelre, tehát a humán erőforrás politikánk arra kell, hogy összpontosuljon a következő években, hogy a céljainkat megvalósítsuk. És ne értsenek félre, nem kritizálom a jogászokat, szükség van a jogállamiságra, szükség van a megfelelő keretekre, ez egyértelmű. Tehát most azt próbáljuk megvizsgálni, hogy ezt a kulturális paradigmaváltást hogyan tudjuk felgyorsítani. A bizottságban következetesen kívánunk eljárni kérdés az volt, hogy ezt hogyan, hogyan fogjuk megtenni. Nos, eddig nem volt időm arra, hogy válaszoljak, de konkrétan a biztosokkal való együttműködés keretében, méghozzá úgy, hogy egy olyan rendszert állítunk fel, mely segítségével rendszeresen értékelhetjük az előrehaladást. E Most a néppárt nevében magam is feltennék egy kérdést, visszatérnék az OLAF problémáira az elmúlt két évben az OLAF felügyelő a bizonyos szabálytalanságokat állapított meg, például az illegális vizsgálódási intézkedések, illetve az OLAF tisztviselőinek hatalommal való visszaélése. Itt még számíthatunk büntető jogi következményekre. Éppen ezért a felügyelő bizottság élete most nehéz. A jelenlegi mm, biztos nem érdekelte ez a téma különösebben, és én meg szeretném öntől kérdezni, hogy ön elődje nyomába szeretne lépni, továbbra is csak ölbetett karral nézni az, ami ott történik, köszönöm szépen, illetve hogy tervezze az első hat hónapban bármit is tenni az olap kapcsán. A, the, during my preparation. A meghallgatásra való felkészüléskor nem csak kérdéseket kaptam, illetve kérdéseket, hanem érzékeltem azt is, hogy az OLAF és a Felügyelő Bizottság között feszültség van. A feszültség nem mindig rossz, olyan értelemben, hogyha a vita eredményeként pozitív változások következnek be, én jelenleg nem tudom megítélni azt, hogy itt miről is van szó, milyen típusú feszültségről, és az én szerepem, a kompetenciáim megkötnek, hiszen a felügyelőbizottság és az OLAF a nyomozati oldalon dolgoznak, és itt nekem nincsen szerepem. Én megnéztem a dolgokat, például ami a személyzetet illeti, itt van szerepem a felügyelőbizottság több személyzetet vehetett fel, tehát ez egy pozitív eredmény. Tudom, hogy felmerül ez a kérdés, hogy a költségvetésben hol vannak a személyzete vonatkozó források, és inkább ez az én asztalom. Ha változás történik, akkor ezt rendeletben kell megoldani. Felmerül a kérdés, hogy ez megéri-e, én most nem tudok erre választ adni. Amire azonban választ tudok adni, az az, hogy továbbra is szoros figyelemmel értékelni fogom mindazt, ami az én asztalomra tartozik, és az ítéletet ez alapján hozom majd meg. Saját kompetenciáimon belül én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy az Olafnak megmaradjon a hírneme, el tudja végezni a munkát, hiszen nagyon fontos tevékenységet végeznek mindannyiunkra nézve. Ajala Szender, kolléganő, szocialista frakció. Sí, eh, bienvenida, señora Georgieva. Eh, antes ha expresado usted muy... Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt, Georgieva asszony. Nagyon világosan elmondta azt, hogy a tanács hogyan is jár el hét évente, minden egyes alkalommal egy olyan költségvetés több éves keret születik, amely egyre kevésbé nevezhető közösségének, és ahol a saját források is folyamatosan csökkennek. Az elkövetkezendő öt év során igazi saját forrásokat szeretnénk. Egy olyan költségvetést, amely elegendő 500 millió polgár számára, aki azon munkálkodik, hogy a második világháború óta a legsúlyosabb válságból kilábaljunk. A pénzügyi eszközök, illetve finanszírozási eszközök egyfajta áttételi hatást hivatottak biztosítani, de hát nem akarjuk azt, hogy az Európai Uniót egyfajta fajta bankként kezeljék. Fontos, hogy egy eh, reális alapokon nyugvó költségvetésünk legyen, hogyan tudja ezt garantálni. Másrésztről támogatjuk a magasrangú csoporttal kapcsolatos célkitűzéseit, reméljük, hogy a parlamentet is, parlamentre is tud majd támaszkodni, például a pénzügyi tranzakciós adó kapcsán. A kérdésem, hogyan kívánja a források feletti kontrollt érvényesíteni, Az első pontra vonatkozólag, tehát a saját források témakörében, most ismétlem önmagam, de annyira sajnálatosnak tartottam azt, ahogyan lezárultak a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások. Szerintem az európai költségvetést sokkal anticiklikusabb módon használhattuk volna fel a prociklikus felhasználás helyett. De a tagállamok nehézségekbe ütköztek, ezt be kellett látnunk, és hát olyan döntés született, amilyen. Most a lehető legjobb módon kell végrehajtani az így létrejött több éves pénzügyi keretet. Hát én vagyok az utolsó, akinek érdeke lenne, hogy az Európai Bizottságból bank váljon. Itt van az Európai Beruházási Bank erre a célra. De jó lenne, hogyha az Európai Bizottság finanszírozási eszközeit holisztikusabb és kreatívabb módon használná fel. Mindannyiunk számára világos az a tény, hogy nincs annyi pénzünk, mint amennyi az elvárás, a szükséglet. Ha megnézzük a különböző projekteket, azok célkitűzéseit, és hogyha egy kicsit kreatívabban járunk el, akkor többet tudunk kihozni a rendelkezésre álló forrásokból. Fontos, hogy mindenek előtt a prioritásainkat tartsuk szem előtt a pénzek elköltésekor. Nem szabad visszariadnunk ettől a lépéstől. Ami pedig a saját forrásokat illeti, mindenképpen meg kell vizsgálnunk, hogyan tudjuk a forrásainkat megreformálni, de végül ez egy politikai kérdés, támogatásra van szükség ehhez, és Európában ez tényleg néha szinte kilátástalan feladat, de valahogy csak meg fogunk vele birkózni. Köszönjük szépen, biztos asszony! Ennyi volt a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság részéről, most pedig a Jogi Szakbizottság következik, de kifelejtettem sajnos Schmidt, asszonyt, Schmidt kolléganő, elnézést, ne haragudjon! Az Európai Bizottság 2011-ben egy személyzeti reformcsomagot fogadott el, számítások szerint 1 milliárd eurót lehetett, lehetne megspórolni 2020-ig, és utána éve, évi további 1 milliárd eurót. A cél az, hogy 2020-ig az igazgatási költségeket befagyasszuk. A közigazgatási költségek 0,5%-át adják az egész EU-s költségvetésnek, ennek 40% az Európai Bizottságra esik, 2020-ig az Európai Bizottság munkatársainak számát 5%-kal kívánják csökkenteni. A kérdés, hogyan kívánják elérni ezt a célt, milyen konkrét lépéseket tesznek ennek érdekében, milyen az, hogy néz ki az ütemterv, hogyan mérik majd a, az intézkedések sikerét, és beszámolnak-e majd öm, rendszeres időközönként mindenről. Köszönöm. Köszönöm. Valóban a hitelességünk nagy része múlik azon, hogy végrehajtsuk azt, amit elhatároztunk. Ha azt akarjuk, hogy a hitelességünk ne csorbuljon, akkor ezt meg kell tennünk. A bizottság részéről végre kell hajtanunk az 5%-os csökkentést, nem csak, hogy megtesszük, hanem célul tűztük ki azt, hogy az álláshelyeket újra csoportosítsuk. A magasabb prioritású területeket erősítjük, azok kárára, amelyek kisebb prioritást élveznek. Az ECFIN érthető okokból kifolyólag személyzetét 30%-kal növelhette, annak ellenére, hogy az Európai Bizottság összességében csökkenti munkatársainak számát. Tehát meg kell néznünk a prioritásokat, és ennek megfelelően kell allokálni a forrásokat. Ha ugyanis mindenütt egyformán csökkentünk, akkor a munkánk minősége csorbulhat, és ezt nem engedhetjük meg. Másodszorban fontos, hogy legyen egy kitekintésünk arra, hogy mit kívánunk elérni a távolabbi jövőben. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy ehhez milyen szakértelemre van szükség. Ha nem így járunk el, akkor saját magunkat ássuk alá, nem fogunk tudni eredményeket felmutatni. Meg fogom vizsgálni azt, hogy hol lehet csökkenteni, de ezzel egy időben azt is, hogy mik a prioritások, milyen forrásaink vannak, milyen folyamataink vannak, melyek azok ezek közül, amelyek talán nem szükségesek, és amelyek esetleg nem a leghatékonyabban működnek, és ennek alapján végrehajtjuk aztán azt, ami mellett vállalást tettünk, de megpróbálunk mindeközben jobban gazdálkodni a rendelkezésre álló humán erőforrásokkal. Nagyon szépen köszönjük a költségvetés ellenőrzés részéről, most a jogi szakbizottság következik. Very much. The last question. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdés a emberi erőforrásokra fognak összpontosítani a jogi bizottság keretében. Az első Radev úr lesz a néppártól. Köszönöm szépen, üdvözlöm biztos asszony. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, mind bolgárként, mind képviselőként a mai napon, és büszke vagyok az, az ön eddigi teljesítményével, ezért köszönettel tartozom. Ami pedig a személyzeti eljárást illeti, a lehető legszélesebb földrajzi területekről kell fölvenni embereket az EU-ba, azonban a statisztika azt mutatja, hogy bizonyos országok esetében túlképviseletet látunk. Hogyha megnézzük a relatív súlyukat, az egyes országoknak, akkor azt látjuk, hogy mások alulreprezentáltak. Az írásos válaszában azt mondta, hogy a földrajzi egyensúlytalanságokat orvosolni kívánja, milyen lépéseket kíván tenni. Válasz, köszönöm szépen, köszönöm a kérdést. Az emberi erőforrásokért leszek felelős, és ez valóban nagy kihívás számomra, azonban örömmel fogadom ezt a kihívást, azért, mert véleményem szerint nagyon jó munkatársakkal dolgozunk, és erre büszke vagyok. Igaza van, rendkívül fontos a megfelelő egyensúly kialakítani. Illetve fontos, a lakosság, lakossági arányokat figyelembe venni, az egyes országok relatív súlyát tükrözni. Tehát itt van még teendőnk. Azonban azt is észben kell tartani, hogy vannak olyan országok, amelyek egész egyszerűen nem vonzódnak az Európai Uniós intézményekhez, tehát nincsenek jelentkezők ezekből az országokból az Európai Uniós intézményekbe hogyha Mohamed nem megy a hegyhez, a hegynek kell menni Mohamedhez, ahogyan tudjuk. Ez azt jelenti, hogy meg kell próbálni megszólítani őket, és az Európai Bizottságot, az európai intézményeket be kell mutatni, versenyeket kell illetve versenyvizsgákat kell kiírni azon országok számára, amelyek alulreprezentáltak. Természetesen nem ez fogja megoldani az alapvető problémát, a középszintű vezetés esetében látjuk a legnagyobb egyensúlytalanságokat, a magasabb és az alacsonyabb vezetői szinteken egyensúlyt tapasztalunk. Az újak, a fiatalok tehetségesek, ez kiváló dolog, azonban ők általában alacsonyabb szintre kerülnek, aztán ott vannak a régi tagállamok, vannak az új tagállamok, és néha a régi szabályok alkalmazása azt az eredményt hozza, hogy nem egyenlő a különböző országok reprezentáltsága. Ez azért nem jelent disz- diszkriminációt, azonban az új személyzeti szabályzat lehetővé teszi azt, hogy gyorsabban előrébb tessük azokat, akik ezt megértemlik. Of the SND Group. Gajer úr az SND-től. Következő. Köszönöm szépen nem a Júri Szakbizottság tagja vagyok, hanem a Költségvetési Szakbizottságé, de a frakcióm fontosnak tartotta, hogy még egyszer a vita végén szóhoz jussunk. Biztos asszony, biztos vagyok abban, hogy kiváló munkát fog végezni az új portfóliója területén, de szeretném elmondani, hogy három helyen egy kicsit hiányérzetem támadt a magyarázatai során. Kérdeztük, hogy honnan érkezzen a 300 milliárd euró, amelyeket Juncker befektetési csomagként kíván hasznosítani. Négy hét múlva már elkészül a tervek szerint ez a csomag, ön áttételi hatásról beszélt, mi tudni szeretnénk, hogy mekkora esélyt lát arra, hogy ez a program valóban friss forrásokat mobilizáljon. Ami a saját forrásokat illeti, arról beszélt, hogy megkívánja vizsgálni, mi lehetséges. Mi szerettük volna hallatni öntől, hogy milyen irányba is mutasson a vita erről. Ami pedig a kifizetésekkel kapcsolatos válságot illeti, ön szerint arra kellene összpontosítani, amink van. Minket viszont az érdekelni, hogy az Európai Bizottság hogyan akarja a számláit kifizetni a jövőben. Kérem, tegyen engem boldoggá, és adjon konkrét válaszokat. Uh, thank you. Let me try. Uh, now. Hát megpróbálom boldoggá tenni. Ami az első kérdést illeti, nem tudom boldoggá tenni, mert a 300 milliárd kapcsán nem vallana nagy felelősségérzetre a részemről, hogyha nyilatkoznék erről még mielőtt lehetőségünk van erről beszélni az új kollégiumban. Mások is érintettek ebben a kérdésben, úgyhogy a kollegialitás jegyében most inkább nem mondanék többet erről. De persze az európai költségvetésnek lesz szerepe ebben a csomagban. Ami az áttételi hatást illeti. meg kell vizsgálnunk, hogy eh, hogyan tudjuk fokuszáltabban, koherensebben, stratégiailag átgondoltabban alkalmazni ezeket az összegeket. Meg kell néznünk az innovatív finanszírozási eszközöket, és utána össze kell azokat kapcsolnunk a prioritásokkal. Tehát mit tudunk tenni a munkahelyen teremtés érdekében, hol mennyi forrásra van erre szükség, és így tovább. Aztán mit tudunk tenni a versenyképesség növelésére? Egyelőre inkább az input szempontjából szemléljük ezeket a forrásokat, nem annyira az eredmények szempontjából. Ezen változtatni kell. Nem egyszerű feladat ez, de ezt meg kell lépni. És aztán azt mondjuk, hogy ezzel a 9 milliárd euróval mit tudunk elérni, hol tudjuk ezt elérni, és hogyan tudunk ezzel tenni valamit a munkanélküliség ellenében, illetve a növekedés érdekében. Nem a már elvégzett feladatokra kell összpontosítani, hanem a folyamatban lévő munkára. Hát úgy látom, nem fogom tudni boldoggá tenni. A konklúzióm az, hogy a két perc túl kevés ahhoz, hogy bárkit is boldoggá tegyek itt ebben a teremben, de még lesz öt évünk együtt. Thank you, Mr. Duda. Köszönöm szépen. Duda képviselő kapszót az ECR képviseletében. Köszönöm szépen. Biztos jelölt asszony. Hasonló kérdést szeretnék önhöz intézni. Radevúr kérdéséhez hasonló az enyém. Hát nem szeretnénk külön országokat kiemelni, de ön tudja azt, hogy mely országokat érdekli ez a kérdés. A bizottság a legjobb tehetségeket szeretné rekrutálni az egész Európai Unióból. És innét tekintve mondanám a következőt. Jelentős az egyensúlytalanság az európai intézményekben, ami a különböző tagországok megjelenését, illetve képviseletét illeti. Van -e elgondolása arról, hogy hogyan tudnánk javítani a felvételi statisztikákat, anélkül, hogy bizonyos országok előtérbe kerülnének, illetve az új rendeletben hogyan óhajtja javítani a megfelelő képviseletet, egyenlő képviseletet. Valóban a staff regulation lehetőséget biztosít eh, a javításra, anélkül, hogy eh, az egyenlő bánásmódot kompromitálná, illetve a tehetséget eh, kompromitálná. Az a célunk, hogy a legjobb embereket vegyük fel, az új rendelettel célzott intézkedéseket tudunk elindítani, annak érdekében, hogy az talanságokat megszüntessük. Lengyelország egy olyan ország, amely nem arányos módon képviselteti magát, mint arra amúgy a lengyelek tehetsége, lehetőséget biztosítana. Nem jelentkezik elég lengyel. Hogyan tudunk ezen javítani? Például azzal, hogy többször látogatunk el az egyetemekre, illetve beszámolunk arról, hogy milyen karrier lehetőségek vannak, és az új staff regulation erre lehetőséget biztosít. Nem csak Lengyelország esetére igaz ez, hanem más országokra is. És az elkövetkezendő években még proaktívabbak szeretnénk lenni, hiszen sokan mennek nyugdíjban. Szeretnénk bevonzani a legjobb tehetségeket Európa minden részéről hiszen itt nagyon fontos a fair bánásmód, mindenkinek hozzá kell járulnia ehhez. Szerencsére nagyon jó az EPSO, kreatívak az ott dolgozó emberek, sok jó gondolatuk van, és azt gondolom, hogy sikerülhet majd a statisztikai adatokon javítani. Tehát nagyon fontos a tehetség alapú megközelítés, tehát hogy csak is a tehetségük és teljesítményük alapján bíráljuk el a pályázókat. Elnök, köszönöm szépen a zöldek képviseletében a képviselő. Köszönöm szépen, biztos jelölt asszony. A Lisszaboni szerződés tartalmaz egy olyan alapot, olyan jobb alapot, amelyet még nem alkalmaztunk. Ez a 298-as cikkely, az Európai Unió működéséről szóló szerződésben szerepel ez. Ennek célja az adminisztráció javítása. Az Európai Parlament már kért egy olyan törvényt, amely kötelezi az összes intézményt és az összes ügynökséget a polgárokkal való kapcsolatukat illetően. Ez pedig fontos, hiszen minél több kompetenciája van az Európai Uniónak, annál fontosabb az, hogy a polgárok tudják azt, hogy mik a jogaik az európai adminisztrációval szemben. Timmermans alelnök úrral ezt ön meg szeretné vitatni, illetve sokat beszéltünk az érdekellentétekről. És azt gondolom, hogy ezt a kérdést jobban megoldhatnánk, hogyha lenne egy ilyen új szabályozásunk, hiszen nem világos az, hogy mi minősül érdekellentétnek. Válasz, köszönöm szépen. Írásbeli válaszaimban erre kitértem, és az első alelnök jelöltel Timán Manzúrral már kapcsolatba is léptem ebben a témában. Mindketten attól tartunk, hogy ezt nagyon komolyan kell venni, meg kell néznünk azt, hogy a bizottság hogyan tud fellépni. A parlament elmondta, hogy erről mit gondol, tehát most rajtunk van a sor, hogy ezt áttekintsük, illetve felmérjük azt, hogy mik az alternatívák, mit tehetünk meg még ennek a 298-as cikkely megvalósítása érdekében. Tehát meg kell nézzük a jogalkotási javaslat lehetőségét. És ha majd elkezdjük a munkánkat, akkor természetesen nyitottak vagyunk, és visszatérünk a parlamenthez, komoly választ szeretnénk adni erre a javaslatra. Amikor a választ kidolgozzuk, akkor megnézzük azt, hogy milyen a hatályos rendelkezés, mik a hiányosságok, illetve ezeket a hiányosságokat hogyan lehet megoldani, hiszen különböző sebességgel kerül kialakításra ez a szabályozás, és meg fogjuk nézni ezt, hogy ezt hogyan tudjuk lehető legjobb módon integrálni. Másrészt, amit még meg szeretnénk vizsgálni, az az, hogy ez egy olyan jogalkotás, amely csak bennünket érint, az Európai Unió intézményein, illetve hogy van-e ennek implikációja a tagországokra nézve, ha pedig van, akkor mik ezek a hatások? A tagországok reakcióját hogyan tekintjük? Én meg vagyok győződve arról, hogy mindaz, amit ma teszünk, meg kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy mibe kerül, mik a költségei, mik az előnyei, de fontos azt is elkerülni, hogy további küzdelmek bontakozzanak ki. Thank you. Last but not... Köszönöm szépen. És végül Komodini asszony következik a néppártól. Köszönöm szépen. Az új személyzeti eljárás 27. cikke kimondja, hogy a lehető legszélesebb földrajzi területről kell elvégezni a toborzást, és ennek érdekében a többnyelvű és több kultúrával rendelkező oktatást próbáljuk előre mozdítani, Azonban azt látjuk, hogy túlnépesek az iskolák a Brüsszelben is, és Luxemburg, Luxemburgban is, és a, a tanárok alkalmazásával is problémák merültek föl a költségvetési megszorítások fényében. Kérdésem, hogy hogyan kívánja megoldani az oktatással kapcsolatos, a finanszírozással kapcsolatos problémákat. Válasz, hogy mit is fogok tenni? Nos, megpróbálom meggyőzni az embereket, de komolyra fordítva a szót, látom igen a pénzügyi problémákat, és egy olyan helyzettel kell megbirkóznunk, hogy az európai iskolák esetében azt mondják, hogy, hogy nézzük meg, hogy az európai iskolák kiket szolgálnak. Nem tudom, hogy lehetne elérni, hogy az európai intézmények jobban szerepet vállaljanak, a tagállamok jobban szerepet vállaljanak, és több forrást biztosítsanak. Nos, sokan foglalkoznak már ezzel a kérdéssel, van stratégiánk erre vonatkozóan, és már történtek lépések megpróbálom saját szintemen az iskolák finanszírozására vonatkozó problémát előre mozdítani, tehát megoldást találni. Ugyanez vonatkozik Brüsszelre, hogyha az iskola 50 kilométerrel Brüsszel határán kívül van, akkor, akkor ez nem fogja megoldani a, a brüsszel iskolák túlnépesedésének problémáját elkötelezettek vagyunk a munkatársak amellett, hogy a munkatársak több országból jöjjenek, és multikulturális háttérrel rendelkezünk, azt szeretnénk, hogy az emberek az Európai Unióban dolgozzanak, Más dolgok azok, amelyek ide vonzák a munkatársakat, nem feltétlenül a pénz, hanem az egész csomag, és ennek a csomagnak nagy része az oktatás, a gyermekek oktatása. Különösen, mivel olyan piacon vagyunk, ahová a fiatalok áramlanak, tehát amennyiben előrelépés lesz majd ezen a területen, visszatérek a kérdésre. Mrs. Georgieva. Köszönjük szépen, Georgieva asszony. Ezzel a kérdések végére érkeztünk, végéhez érkeztünk, és most az elnöki széket és